Buongiorno. vorrei iniziare Jó napot kívánok! Elkezdjük a mai meghallgatás munkáját. Köszönetet szeretnék mondani a jelenlévőknek. Köszönetet szeretnek mondani a bizottság munkatársainak, akik segítettek megszervezni ezt a mai napot. Ez egy nyitott közmeghallgatás amely az állampolgárok nyomására jött létre, a petíciós szakbizottság, amelynek én vagyok a elnöke, 27 ö, olyan petíció érkezett hozzánk, amelyik eljutott hozzánk, és amelyekkel dolgoztunk. Ezekkel a petíciókkal egy új ablak nyílt meg az európai gazdaság és pénzügyi válság miatt, és ezzel kell szembesülnünk. Több éveim már egy új ablak nyílt, amelyik megmutatta azt, hogy mennyire felületes volt az a hozzáállás, amit az utóbbi évek során a kormányok vettek fel, tekintett tekintettel a nehézség nagyságára, amivel szembesülni kell. A pénzügyi piacok válsága, a tőzsdék zuhanása, amely az Egyesült Államokból indult ki, és aztán a piacainkat sújtotta, a nemzeti kormányokat és az intézményeket arra ösztönözte, hogy büntető jellegű intézkedéseket eh, intéz, hajtson végre a toxikus eh, részvények és egyebek ellen, és az első aggály az az volt, hogy a mérleget helyre billenteni. Tehát stabilá akarták tenni az eh, mérleget, a költségvetés egyensúlyát létrehozni, az országok eladosodását le megállítani, csökkenteni a, a különbségeket az európai, a különböző európai országok kötvényei között, és olyan intézkedéseket indítottak el, amelyeknek célja az volt, hogy helyrehozzák a bankoknak a költségeit, költségeit költségvetését, újra a gazdaság motorjait, de ez mennyire érintett az állampolgárok életét és jogait, ezt el kell ismerni, sajnos nem előzte meg kellő mérlegelés. Valószínűleg nem figyeltünk oda a következ, következményekre, és most észrevesszük ezeket a következményeket, amikor megnézzük a foglalkoztatási adatokat, amelyek negatív előjelűek, amikor megnézzük a belső fogyasztás, a belső termelésnek az adatait, szintén negatív előjellel, a stabilitás adatai szintén igen gyenge lábakon állnak. Ezt a mai napot három szakaszra bontottuk, három szekcióra, amelyeken keresztül megpróbáljuk egy útvonalat létrehozni, amelyikben elemzünk, kritizálunk és összesítünk. Ahogy említettem, miért felmerül ez a kérdés? Miért? Mert a lakosság rámutatott arra, hogy ezek a dolgok, amik történtek és amik történnek, ezek nagy hatással vannak az emberek életére, és érintik az alapvető jogokat. Ugyanis a állami költségvetés kurtitása miatt sérültek az olyan jogok, mint az egészséghez, oktatáshoz, nyugdíjhoz való jog. Második kérdés. Mit? Mit tehetünk? Mik lehetnek a megoldások? És arra gondoltunk, hogy elkezdjük elemezni azokat a megoldásokat, amelyek felévekben, azokat az alkalmazott intézkedéseket, a two-pack, a six-pack, az új bankellenőrző rendszert, ezek olyan intézkedések, amelyeket most elemezzük a végrehajtás során, ezeket az az alapelképzelés vezérelte az államok és az európai intézmények részéről, hogy választ nyújtsanak erre a helyzetre. Egy új gazdasági kormányzásnak az alapjait teremtsék meg az egész európai rendszerben. Az utolsó szakasz hogyan? Hogyan? Az a onnan indultunk ki, abból a petícióból indulunk ki, amelyik nagyon fontos volt, amelyet egyes kollégák nyújtottak be, akik itt vannak a teremben jelen, és akik közvetlenül meg fogják kapni majd a, a szót, és el fogják mondani, hogy miről van szó. Alapvetően arról van szó, hogy végig kell menni ezen az úton, hogy merjünk bátrak lenni, hozzuk létre ezt az egységes Európát, egységes gazdasági rendszert, a 48-as cikknek az mutatásait kell követni, és azt mondják, hogy a válasz a válságra, a válasz az utóbbi évek problémáira, a felelősségvállalás a lakossággal szemben, az csak úgy tudjuk megmutatni a harctéren, hogyha bátrak leszünk, és a, szerződésnek az alapvető módosítását hajtjuk végre, és egy olyan föderális rendszeré alakítjuk ki, egy olyan föderális rendszerre, amelyiknek vannak saját jogai. Nos, erről akarunk beszélni a mai nap során, ezeket a kérdéseket fogjuk alaposabban szemügyre venni, és ezen zárom is a bevezető mondataimat, és ezennel meg is adom a szót, rátérek a következő fázisra, a nap következő konkrét a fázisára, mégpedig az első szekcióra rá is térünk, nevezetesen az, amelyiknek címe miért, az alt cím, ami ott szerepel, a gazdasági válság és a megszorító politika egy eh, nagy válságot eh, indítottak el Európában, amelyek gyengítik az európai állampolgárok jogait. Az Európai Unió az első helyre teszi az állampolgárokat, és eh, róluk kell gondoskodni elsősorban. Meg is adom a szót Adriana Cerretelli, aki a Soleventi Quattro Ore olasz újság újságírója, és köszönöm szépen, hogy itt van. Jó napot kívánok mindenkinek! Én egy újságíró vagyok, aki követi régóta Európa történéseit, a Maastrichti szerződésnek a tárgyalásaitól kezdve láttam, hogy hogyan fejlődött Európa, és azt kell, hogy mondjam, hogy az európai válság során, amit láttam, az egyáltalán nem tetszett az az Európa. Miért nem tetszett? Azért, mert szerintem az euróválsága az euróválságát nem vártuk Európában. Európa fegyvertelenül állt a válsággal szemben, és ezért egy nagyon könnyed megoldást választott, hogy szembesüljön ezzel a válsággal, és a szereplők annyira el voltak tévedve, és ahelyett, és ahelyett, hogy egy stratégiával szálltak volna szemben a válsággal, egyszerűen csak követtek a történéseket, és áthok megoldásokat hoztak létre. Ezért egy össze-vissza megoldásokat hoztak, és maga Németország is, amelyik vezető állam az Európai Unióban, végül is súlyos hibákat követett el, mint ahogy súlyos hibákat követtek el a görögök, akik megmásították a, a költségvetést, és mások is, akik, amikor a bőség évei voltak, akkor két kézzel szórták a pénzeket, ahelyett, hogy rendeállították volna a, az állami költségvetést, és ezek között van Olaszország is. Ugyanakkor a válság rámutatott arra, hogy olyan országok, amelyeket általában nagyon ö, mértéktartóként szerepeltek, mint Írország vagy Spanyolország, ők is a viharba kerültek, és olyan hibákat követtek el ezek az országok, és ó, olyan mélyen kerültek bele a válságba, Írország éppen kilábal a válságból, de Spanyolország nem. Nos, olyan lufikkal találtak szemben magukat, ingatlan és pénzügyi lufikkal, azért, mert a Maastrichti szerződés kidolgozása során nem látták, hogy ilyen problémák felmerülhetnek, és rendkívül mély hatással volt ez. Most eh, az euró övezet az utóbbi öt évben hmm, megváltozott, és megváltozott az európai lakosság képe is Európáról, elképzelése Európáról, és ez a válság egyik legnagyobb kihatása, ugyanis, ahogy kezelték ezt a válságot, az elbizonytalanította a lakosságot, az lakosság nem bízik már és a két térség között is egyre nagyobb a bizalmatlanság, a dél-európai országok és az észak-európai országok, és nem tudom, hogy honnan, hogyan lehetne innen kilábalni. Már az euró megszületésénél is tudtuk, hogy létezik különbség észak és dél között, nem csak gazdasági különbség, gazdasági eltérések voltak, hanem kulturális különbségek is voltak, sokkal kulturálisabb, mint politikai jellegű különbség, és ez a, politik, ez a kulturális különbség az, amelyik még jobban elmélyítette a válságot és a válság kezelésének a kérdését. El szeretném magyarázni, hogy mire gondolok. Egy válság során, amelyik főleg a földközi tenger környékén lévő országokat sújtotta, a Németország és az északi országok egy büntető jellegű intézkedést vezettek be. Tehát ezek az országok bűnösek voltak, tehát meg kell büntetni őket, tehát szenvedniük kell azért, hogy kiváltsák, megvált, kiváltsák magukat ebből a válságból. Ugyanakkor szerintem ez egy olyan tényező, amelyik meghatározta a válság kezelését, és ez egész Európát megrengette. Hozzá kell tenni, hogy az északi országok, akik negatívan ítéltek meg a déli országokat, arra gondolták, hogy kordába tartják a déli országokat, mert igazándiból a válság eltüntette a család, illetve a szolidaritást, az emberek közötti szolidaritást. Tehát itt ezeket az országokat be kell fogni, és vezetni kell ezeket a déli országokat. A válság, az igazi válság, az európai igazi válság onnan indul, hogy összeomlott a bizalom. Az északi országok, akik egy téves elemzés, az elem, a, a válságnak egy téves elemzéséből, populista elemzéséből kiindulva azt gondolták, hogy ők azok, akiknek fizetniük kell a déli semmittevő parasziták miatt. Nos, egészen eddig a német adófizető füzetet. Az elején a görögök ért fizetett, mielőtt létrejött volna ez a kisegítő rendszer, tehát a németek fizettek, és ezt a fizetést magas kamattal tették meg, ráadásul garanciák mellett, igen, súlyos garanciák mellett. Ez azt jelenti, hogy egy olyan kötelezettséget vállaltak ezek az országok, amelyek, ez a garancia csak akkor lép életbe, amikor ez az adott ország tönkre megy, csődbe megy. Aztán a Németországban az ö, politikusok elkezdték ezt hangsúlyozni, és utána Németország egy olyan döntést hozott, hogy mégiscsak megmenti ezeket az országokat. Ugyanakkor azt hallottuk a kampány során, hogy az adófizetők a déliek trehánysága miatt fizetnek olyan sok adót. Ugyanakkor el kell mondani, hogy délen ott viszont egy ilyen áldozatvállalás, áldozat szerepét vették föl. Igaz, hogy éjszakon megvolt ez a büntető hozzáállás, ugyanakkor délen igazándiból nem volt politikai akarat ahhoz, hogy ezeket a politikai változásokat bevezessék nem akarták észrevenni az ottaniak, hogy a globális világ, az egységes pénz, az euró, az ö, olyan intézkedéseket követel, amelyeket igenis végre kell hajtani. Szerintem a másik oldalról ott hibáznak, hogy nem ismerik föl, hogy a világ megváltozik, a második világháború utáni garanciák azok már nem léteznek, ott egy nagyon jó helyzet alakult ki, de ez nem maradhat a végtelenségig, főleg akkor nem, hogyha a gazdaságaink nem lesznek képesek megteremteni mindazokat a forrásokat biztosítani, meg garantálják a szociális modellt az eredménye ennek az igen erős ütközetnek észak és dél között az volt, hogy egyrészt nagyon sok jogot megkérdőjeleztek, nagyon sok garancia eltűnt, és emiatt nagyon szépnek tartom a Pitigáris petíciót, amely Görögországból származik, amely egy mondatban kiemeli az összes felmerülő problémát ebben a kérdésben. amióta megérkezett a trojka azokba az országokba, ahol is, amelyek kintelenek voltak segítséget kérni az Európai Uniótól. Tehát a kollektív szerződések, a minimálbér, a közalkalmazottak kérdését, a nagyon magas adók, és közben romlott az egészségügyi ellátás, és ez az egyik legszörnyebb következménye az európai válságnak. Európa úgy mutatja magát, mint, mint a legjobb tanuló az egész világon, az emberi jogok kérdésében és más kérdésekben, ugyanakkor hagyja, hogy az egészségügy fokozatosan összeomoljon Európában. Ez egy rendkívül szomorú esemény, amit látunk most itt a válság során, ugyanis a válságnak még nincs vége. Itt vannak ezek a fogyókúrák, amelyeket alkalmaznak a különböző országokban, ugyanakkor azt látjuk, hogy a fogyókúra ellenére nem ért érték el az eredményeket, mert még mindig rendetlenség van a költségvetésekben, még mindig eh, felbomlottak ezek az eh, egyensúlyok, felborult a, költs a költségek és a bevételek eh, egyensúlya és a gazdasági, kulturális és társadalmi következményeken túl volt még egy következmény, a, a demokratikus intézmények működése szempontjából, és el szeretném mondani, hogy mire gondolok. Különböző országokból a válság miatt megérkezett a trojka, az európai intézmények, illetve a pénzügyi alapnak az alkalmazottai, akik el akart meg akarták, végére akarták hajtani mindazokat az intézkedéseket, amelyeket a kormányok nem hajtottak végre. Ne felejtsük el, hogy 19 miniszter elnök ugrott az Európai Unióban az utóbbi évek során, amióta válság van. Tehát ez nagyon sok, világos, hogyha az országokban problémák vannak, akkor a trojka dönt. Ugyanakkor a trojka úgy hozza meg a döntéseit, hogy nem veszi figyelembe az adott országnak a jellegzetességeit, az adott országnak a, a, a azon jellegzetességét, amik eltérnek, amelyik miatt nem lehet ugyanazt a módszert alkalmazni minden országban. És ilyenkor felmerül a kérdés, hogy valóban jogos-e az, hogy az európai közös pénz megmentése érdekében le átugorjuk, kihagyjuk a nemzeti kormányokat, Hát ez egy olyan kérdés, amelyik felmerül, amelyik felmerül, és amelyik amelyel foglalkozni kell. Foglalkozni kell nem csak az európai intézményeknek, hanem az államok vezetőinek is. Ez a technokrata Európa, nem egy demokratikus Európa. Mi a nagy problémája Európának? Az Európai Unió német vezetésű, egyre inkább német vezetésű lesz, és e, ez a német vezetés egyre erősebbé válik az Európai Unión belül. Hogyha nagyon egyszerűen venném ezt a kérdést, akkor azzal vádolhatnám Németországot, hogy ők át akarják venni a kormányrudat. Ugyanakkor úgy vélem, hogy itt félig meddig igaz ez. Ugyanis, mint ahogy egy házasságban, amikor valami rossz történik, az részben mind a két félnek is a hibájából születik. És ugyanis úgy vélem, hogy ez a német túlsúly azért is alakulhatott ki, mert akik a másik oldalon, az asztal másik oldalon lettek volna, azok eltűntek. Franciaország, Spanyolország, Olaszország igazándiból nem csináltak semmit arra, uh, uh, ahhoz, hogy megállítsák ezt a német büntető intézkedést. Tehát a német túlsúly igazándiból azért is születik, mert meg akarják védeni magukat a németek olyan partnerektől, akiktől fél, mert fél, hogy azok a partnerek le fogják rántani egy olyan örvényben, a válságnak az örvényében, amelyiknek révén az a veszély fenyegeti őket, hogy az euró is eltűnik a végén. Nos, zárásként annyit szeretnék mondani, hogy itt vagyunk ebben a helyzetben, Merkel asszonyt megválasztották harmadjára is, és van, aki Olaszországban, de más országokban is, van, aki reméli, hogy a szociáldemokrata párttal fog koalícióba lépni Németországban, és akkor egy kevésbé szigorú arcot fog mutatni a jövőben. Én kételkedek ebben. Egyrészt már hónapok óta láttuk, hogy a kezdeti szigorúság kevésbé vakon dolgozik, és egyre inkább rugalmasan dolgozik, egy nagyon konkrét ok miatt. Németország is észrevette, hogy a szigorúan alkalmazott megszorító intézkedések nem működnek, nem hozzák a várt növekedést, és hogy végül is egy hajóban nevezünk. Úgy vélem tehát, hogy a válság folytatódik, a szigorúság folytatódik, nem fog hirtelen Németország szolidárisra válni, és azt fogja mondani, hogy rendben van, hozzunk létre egy szép tervet, és segítsük a déli országokat, segítsünk ezáltal saját magunknak, azáltal, hogy újra indítjuk a foglalkoztatottságot, és ezáltal az egész gazdaságot. A németek alapvetően úgy, gondolna, úgy gondolják, hogy mind mindenki mentse saját magát, a, és ehhez felelős intézkedésekre van szükség. Tehát ez a hozzáállás megmarad, és mindenki megfelelő komolysággal vissza kell, hogy térjen, és piacképes kell, hogy legyen megint, és szavahihetőnek kell, hogy legyen a piacokon. És úgy gondolom, hogy amikor túl leszünk a válságon, akkor akkor le lehet majd ülni, és megbeszélni, hogy mi lesz Európa jövője, mi lesz az euró nagyobb integrációjával, mert szükség van arra, nagyon nagy szükség van arra, hogy ez így legyen. Ugyanakkor azt látom, hogy mivel, hogy van egy bizalmi válság, mivel, hogy nagyon nagy eltérések vannak az észak és a déli országok között, nagyon nehéz lesz az új tárgyalásokat elindítani, ugyanis a válság létrehozta a megerősített stabilitási paktumot, a six-pack, two-pack és a többit, tehát nagyon sok szovranitásról mondtak le az országok, azok az államok, amelyek a legnagyobb nehézségekkel néznek szemben. Nem gondolom, hogy most ezen túl is szeretnénk lépni. Én úgy gondolom, hogy először egy nagyobb konvergenciát kell elérni az észak és a déli országok között, és csak azután tudjuk nagyobb, tudunk nagyobb reformokat bevezetni ez csak akkor van, hogyha a gazdaságok elkezdik a növekedést, a gazdasági növekedés útjára állnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Cserreteli asszony. Ezekért a megjegyzésekért és az expozéjáért az első résznek az előadójaként a miért kérdése válaszolva. A következő előadó egy spanyol újságíró, az ABC nevű újságból, amelyik nagyon híres Spanyolországban, ő Enrique Cerveto. Parancsolj! Köszönöm szépen, köszönöm, hölgyeim és uraim! Adriana után szólalok föl, és ennek az az előnye, hogy ő nagyon világosan kifejtette az álláspontunkat, és ezért nagyon keveset tudok hozzáfűzni. Ugyanakkor amikor kidolgoztam a hozzászólásomat, arra jutottam, hogy el szeretném magyarázni mindazoknak, akik nem spanyolok, hogy miért van olyan sok kezdeményezés, olyan sok eszmecsere a spanyol helyzetet illetően. Egyrészt azért, mert vannak olyan képviselők, akik nagyon aktívan dolgoznak, és részben Főleg azért, mert az eur, a spanyol lakosság rendkívül mérges. nem tudom, a önök, akik talán Spanyolországban nyaraltak, észrevehették, hogy a spanyol társadalom rendkívül mérges mérges, mert nagyon sok dolog nem történt meg, sok dolgot nem csináltak, sok dolgot csináltak, ami nem volt megfelelő, és a munkanélküliség egy olyan tényező, amelyik szembetűnő. És Érthető, hogy ez jelentős módon befolyásolja az embereknek a e, kedélyállapotát, amikor valakinek nincs munkája, és semmilyen kilátás nincs arra, hogy munkát találjon, akkor ez persze, hogy megromlik egy kicsit a e, kedélyállapota. 5 millió munkanélküli van, és nagyon nehéz ezt a helyzetet fenntartani sokan vannak, akik a, a különböző hiteleket nem tudják visszafizetni, és eh, hallottunk, hogy nagyon sokan itt is jártak, és ezzel kapcsolatosan nyújtottak be petíciót, és ahogy Adriana is rámutatott, nagyon sok eh, költségvetési kurtítás is van, az egészségügy például még működik, ugyanakkor egyre kevesebb forrásokból, és ez egy pszichológiai hatással van, sokkal inkább pszichológiai sem, mint konkrét, de azt látjuk, hogy egyszerűen egyre jobban megnyírbálják az egészségügy költségvetését. A lakosság jelenleg jól reagál erre a helyzetre, a rossz kedélyállapot ellenére, és úgy vélem, hogy ennek a, a rossz kedvnek rossz az a forrása, hogy nem lehet azonosítani, hogy ki a bűnös. Mert amikor az ember egy ilyen helyzetbe kerül, szeretne tudni, hogy ki miatt, mi miatt történt mindez, hogy kerültünk mi ide, ki a felelős ezért. Nos, nagyon sokan ezt nem tudják, nagyon sok olyan emberrel beszélgetem, és ha ott részt vettem az előző meghallgatáson is, eh, és amikor beszéltünk a, az adósságkezelés kérdéséről, és valóban a bankoknak nagyon sok olyan eh, intézkedésük volt, amelyek akár eh, büntetőjogilag, büntetőjogilag is eh, felelősségre vonhatóak. A kormányok is keményen dolgoznak, eh, látjuk, hogy próbálnak csinálni valamit, ugyanakkor az emberek még nem tudják, hogy ki vétett, ki követte el a hibát, hol, kik azok, akik megtették, akiknek révén ideig jutottunk. Ezért van az, hogy a lakosság háborog, és nagyon sok olyan petíciót kapott ez a szakbizottság és ilyen jellegű kérdésekben. Mit lehetne tenni? Nos, nem tudom. Ugyanakkor azt látjuk, hogy nagyon sok eddig történt intézkedés igen kontraproduktív. erőltetjük ezt a helyzetet egy olyan irányban, amelyik megosztja a lakosságot, és ez igen aggaszt engem. Adriana is rámutatott arra, hogy Európa, amikor az alapszerződésről van szó, és arról beszél, az, az, azt jelenti, az volt a, a mottonk, hogy együtt a sokszínűségben, és akkor most látjuk viszont, hogy észak-délre esik szét Európa, ez rendkívül nagy felelősség az Egyesült Királyságban is látjuk ezt a helyzetet. Vannak nagyon sokan olyanok, hogy a megoldást erre a helyzetre az az, hogyha az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból. És Spanyolországban is nagyon sokan úgy gondolják, az az, hogyha EU, Spanyolország kilép az Európai Unióból, az lenne a legmegfelelőbb megoldás. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy pont ellenkezőleg a problémát nem úgy tudjuk megoldani, hogy különválunk, hanem pont az ellenkező irányban nagyobb egységet kovácsolunk. Ugyanakkor nagyon sok fel, nagyon sok politikus, nagyon sok önkan ezekre a különbségekre próbálnak hatni, és populista módon közelítik ezt a kérdést, ami miatt nagyon nagy felelősséggel tartoznak a társadalommal szemben. Igaz, hogy Spanyolországban nem volt még társadalmi robbanás, vagy ilyesmi, amire gondolhatnánk. Én úgy gondolom, hogy a társadalomnak egy része a, a hivatalos és a törvényes körök alatt oldja meg a megélhetését, vannak ilyen problémák természetesen, ugyanakkor van egy alapvető kérdés, a családon belüli szolidaritás, az emberek segítenek egymásnak, a szülők segítenek a gyerekeknek, a gyerekek a szülőknek. Ez egy rendkívül fontos tényező. Láttuk, hogy a nyugdíjak egy stabilitási tényezőként lép fel, mert láttunk nagyon sok helyzetben, hogy még az unokák és a nagyszülők nyugdíjából élnek. És ezért van az, hogy a kormány rendkívül óvatosan kezeli a nyugdíjak kérdését. Én azt hittem, hogy ez egy választási kérdés, és lehet, hogy az is, ugyanakkor a kormány is belátta, hogy a nyugdíjak fenntartják most Spanyolországban a társadalmi egyensúlyt. Ugyanakkor egyértelmű, hogy a belső elértéktelenedés során, amit valószínűleg önök is tudnak, a fizetések több mint 40%-kal csökkentek nagyon sok esetben. Egy olyan helyzetben vagyunk, amikor is az emberek elkezdenek nagyon alacsony bérrel dolgozni, 800-900 eurót, és olyan nyugdíjakért kell fizetni, amelyek bizonyos, bizonyos körülmények között a alakultak ki, amikor is 2000-3000 eurós nyugdíjak lesznek, és ez egy paradox helyzet, és nem tudom, hogy hogy fogja ezt kezelni a kormány. Itt jelenleg ezt nem tudja kezelni ezt a helyzetet, mert ahogy említettem, a nyugdíjak jelenleg nagy stabilitást hoznak az országban. A külső tényező az a benyomás, hogy Németország irányítja és kormányozza egész Európát, Spanyolországot is beleértve, ez nagyon világosan látjuk. Korábban soha nem követték ennyi érdeklődéssel a németországi választásokat Spanyolországban. A spanyolok többsége szeretett volna szavazni a németországi választásokon, paradox módon, és Spanyolország, a spanyol kormány részéről is rámutattak arra, hogy nagyon tetszett volna egy nagy koalíciót elérni Németországban. Ez nagyon furcsa, mert egészen eddig a kormány a válság kitörésért a szó, korábbi spanyol szocialista kormányokat vádolta, és most mégiscsak elmondta magáét a németországi választásokról, ami igen szokatlan lépés, ezt lássuk be. Nos, úgy gondolom, hogy ez mindenképpen, ezt a kérdést mindenképpen el kell kerülni, mégpedig, hogy ilyen ellentétek alakuljanak ki észak és dél között. A politikai pártok Spanyolországban nem találják meg a helyüket, nem találják a szerepüket. A politikai pártok úgy vélem olyan intézmények, amelyek leginkább a saját érdekeiket nézik sem, mint a lakosság vagy az ország, az országnak az intézményein, nek az érdekeit nézik, és úgy gondolom, hogy mindenképpen erre figyelni kell. A szakszervezetek sem töltik be a történelmi szerepüket, úgy vélem, hogy azokat védik leginkább, akik már rendelkeznek munka, munkahelyel, ahelyett, hogy azokat is támogatnák, akik nem rendelkeznek munkahelyel. Azt hiszem, hogy ez egy alapvető megközelítési probléma. És a társadalomnak egészében nagyon sok meditálni valójuk van, ugyanis, amikor a bőség évei voltak, akkor mindenki aláírta ezeket a hiteleket, fölvett hiteleket. Senkit nem köteleztek arra, hogy ezeket fölvegyek. Nagyon sokan rosszul mérték fel az optimizmusokat, olyan döntéseket hoztak, amelyek óriási következménnyel voltak a rákövetkező években. Azt hiszem, hogy az egész társadalomnak egy nagy-nagy ön elemzést kell végezni, Ugyanakkor, ami Spanyolország most veszélybe került, az az egység, annak az érzete, hogy mindenki meneküljön, amerre lehet, mindenki mentse a saját bőrét, ez egy óriási problémát okozhat, óriási katasztrófát okozhat. Ugyanakkor azt látom, hogy már látszanak apró optimista jelek, a társadalom reagál a helyzetre, és olyan jelek vannak, amelyek rámutatnak arra, hogy kilépünk a helyzetből, a legrosszabb válságból. Egyértelmű, hogy nem fogunk visszatérni arra az Isten eldotta eh, helyzetre, amiben voltunk, ugyanakkor a mostani túlzott pessimizmus sem realista. Úgy gondolom, hogy nagyon sok tényező van, amire oda kell figyelni, és ezek között a legfontosabb az egység meg, megtartása, a spanyol, egy, a spanyol társadalom és a spanyol gazdaság rendelkezik azzal a képességgel, hogy meg tud újulni, hogy, visszaker, hogy visszakerülhet pozitív irányba. Megváltozott a világ, megváltozott körülöttünk a világ, Kína előre tört, az euró erősebb lett. Úgy vélem tehát, hogy ki kell emelni az egység kérdését. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni a témához, amennyiben vannak kérdések, akkor azokra nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, Szerveto úr, most megadom a szót a petíciók benyújtóinak, amelyek itt vannak, jelentkeztek, és itt szerepelnek a napirenden, és utána megadom a szót a képviselő uraknak, hölgyeknek, hogy tegyék fel a kérdéseket az előadóknak. Az első petíciót benyújtó, ő Teodoros Pitikális, görög állampolgár, itt van, látom most már, aki egy petíciót nyújtott be a 28-as cikknek a megsértése miatt. Megadom a szót, parancsoljon. Köszönöm, Mela. Αξιότιμοι κυρίες και Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A bizottság tisztelt tagjai! Láthattuk, hogy a válság nem csak a mindenki számára nyilvánvaló következményekkel jár a gazdaságra nézve, hanem érinti az alapjogokat is. Az alapjogi kárta egy olyan dokumentum, amely ugye nem valamennyi tagállam számára bír kötelező érvénye. Vannak olyan tagállamok, amelyek inkább az opt választották, és nem részesei ennek a kártának. De a trojka még ezen más tagállamok számára is meghatározó, és 2012. februárjában a hivatalos közlönyben nyilvánosságra hozták azt, hogy a kollektív szerződéseket fel lehet függeszteni, illetve a kollektív vértárgyalásokat ellehetetleníthetik, megszüntethetik. Ezzel az az intézményesített jog, a különböző munkaadói és munkavállalói szövetségek sajátja volt, ez megkérdőjeleződött, és így ez egy nagyon fontos tényező lehet a válság idején. Aztán a kárta 28. cikke nem csak arra szolgál, hogy a kollektív bértárgyalásokhoz való jogot biztosítsa, hanem a sztrájkhoz való jogot is biztosítaná ez a cikk. És az utóbbi időben Nagyon sok, számos olyan eset fordult elő, amikor a sztrájkot nem tették lehetővé. Ugyanakkor az alapjogi kárta ezt a jogot, a sztrájkozó jogot biztosítja. És eh, egy, egy cikkben eh, megjelent az is, hogy Görögországban a szakszervezeteket börtönbüntetéssel fenyegetik meg, amennyiben sztrájkolni kívánnak. És Európában az, a, a véleményszabadság, az eltérő vélemény képviselete ezáltal nem valósulhat meg, a trojka áll ennek a hátterében, és ez a kollektív szerződésekhez kapcsolódóan ez a jog is megszűnik. Köszönjük szépen! És akkor a következő felszólalónk Molina asszony Spanyolországból. Ez a katalán és spanyol egészségügyre irányul állami kiadások csökkentéséről szóló petíciót nyújtott be. Üdvözlöm a petíció bemutatóját. Köszönöm szépen, tisztelt európai polgárok! A Tempeus Perla Szalott Publika nevében nyújtottunk be egy petíciót, méghozzá az egészségügyre irányuló állami kiadások csökkentésére vonatkozóan Katalóniában. Ez valóban valódi rémálommá vált. Ezek a csökkentések drámai mértékben exponenciálisan megnőttek, és hát a spanyol állam egészségügyi politikájának számos más részét is érintik ezek a megszorítások, költségcsökkentések. Ezekben a nagyon nehéz válságos időkben eh, ugyanúgy, ugyanaz a helyzet Katalóniában, illetve Spanyolországban is ezen területeken ugyanaz a politika folyik, tehát ez a lefaragások, sporolás által tulajdonképpen megölése, vagy el lehetetlenítése az egészségünknek, ezt láthatjuk. Ugye az Európai Unió, mint az Európai Szén és Acélközösség egységként kezdődött, de a valóságban nagyon is különböző utat jártunk be, és Ugye a az ügyben felszólították a spanyolokat is, hogy itt csökkentsék a kiadásokat, illetve lépjenek fel ezen a területen. Aztán a, a piacgazdaság is megtette a magáét, a gyógyszeripar, a privatizációk, ezek mind-mind hozzájárultak a rossz helyzetet. Nincs elég idő minden szakértői véleményre, és minden esetre kitérni, csak néhány lényeges pontot szeretnék kiemelni ebből a fekete könyvből, amely a különböző hibákat tartalmazza, amelyeket az egészségügyi politika területén végeztek, követtek el. Tehát itt a nagyon hosszú várakozási idő, várólisták, a költségcsökkentések, valóban a várólisták is kétségbeejtőek Spanyolországban. és az egészségügyben dolgozók helyzetét is nagyon megnehezítették, de beszélhetnénk a gyermekek körében tapasztalható alultápláltságról, a szegénységről, az alacsony bérekről, a HIV, tehát étfertőzések, az alkoholizmus, az ezekre vonatkozó mutatók is mind-mind emelkednek. Tehát úgy tűnik, hogy a mai spanyol polgárnak rosszabb az egészségügyi ellátása, mint mondjuk a, a nagyszülei generációjának egészségügyi ellátása volt. Itt egy újabb törvényel próbálják itt a helyzetet stabilizálni, de a szociális hálóból sok száz ezren kiesnek illetve további illetékekkel, díjakat kell fizetni az egészségügyben, kettős adóz, adóztatás folyik tulajdonképpen különböző gyógyszerekért, többet kell fizetni, vagy fizetni kell azokért a szolgáltatásokért, amelyeket eddig nem kellett fizetni, például a betegszállítás, stb. Ezek a szolgáltatások mind magánkézbe kerülnek, ennek megfelelően várható élettartam csökken, a korrupció szédületes magasságokba tör, a különböző betegségek, a depresszió, szorongás, a kábítószerfüggőség, alkoholizmus, mindezek a, a betegségek, drámaian megnőttek. Itt valóban katasztrofális képet festhetnék, nem is akarom ezt ennyire sötéten lefesteni. Én realista vagyok, ezek a tények, a számok pontosan azt támasztják alá, amit elmondtam. Mindez azt mutatja, hogy nagyon rossz irányba megy Spanyolország, ez az út a szakadékba vezet, ami a diagnózisunk, tehát az, a, hogy Európa beteg, és a lelke is beteg, hiányzik a támogatás, a szadatás, nem lehet a szociális, biológiai, fizikai kérdéseket a gazdasági kérdésektől elválasztani, tehát itt holisztikusan, egészében kell látnunk a problémákat. Az egészségügyben nagyon fontos a prevenció, az ápolás, a gondozása a betegeknek. Itt nem lehet egész egyszerűen csak tapaszokat osztogatni, amikor már ilyen súlyos a helyzet. Tehát az egészségügy óriási problémákkal küzd. Én orvosként azt kell, hogy mondjam, hogy hát senki sem tökéletes, de itt akkor is javaslatokat kell tenni a helyzet javítására. Nem mondhatjuk azt, hogy, hogy egészséges társadalmat pénz és munkahelyek nélkül meg tudnánk teremteni. Ha ez a célunk, akkor bármennyi gyógyszert írhatunk föl, de semmi értelme nem lesz. Végezetül pedig a következőket szeretném még elmondanom az elmondottak ellen fel kell lépnünk, és akik, mind azok, akik itt vannak, szeretném, mert ezt továbbadnák a leggyengébbek, az elnyomoltaknak egyre rosszabbra fordul a soruk. Az igazságtalanság valóban felháborító, amit történik. És önök valóban történelmi szerepet játszanak ebben. Sokan azt mondják, hogy ez a, az egészségügyi rendszerek, az ellátó rendszerek halálának kezdetét jelenti, amit folyik, és hát önöknek is majd a történelm előtt felelősséget kell vállalniuk, és hát kell egy olyan vörös irányvonal, amely megakadályozná azt, hogy magánkézbe kerül minden, és kivéreztessük az egészségügyet. Itt sokkal kiegyensúlyozottabban, igazságosabban kellene eljárni. primum nocere, tehát ne károsítsunk meg senkit, ez a mi jelmondatunk, az egészségügyi szervezetek számára is ez kell, hogy érvényben legyen. Az egészségügy nagyon fontos, a történelem, a tudomány is azt igazolja, hogy, hogy a szociális előrelépés ott történik, nem pedig itt. Köszönöm, megadom az utolsó petícióban nyújtójának a szót. Ez a señora Sara Campuzano Casas. Casas úrnak fogom megadni a szót, aki arról a petícióról fog beszélni, amelyik a pénzügyi szolgáltatásoknak az eladása az egyik takarékszövetkezetről van szó Spanyolországban. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Először is a Spanyol Királyi Akadémiának a meghatározását szeretem felolvasni, a öm, visszaélés szó. Becsapás. Becsapás az azt jelenti, hogy kereskedelmi okokkal egy olyan kereskedelmi tevékenységet, amikor valótlan dolgok állításával pénzt veszünk el másoktól. Nos, Spanyolországban ez történt, pontosan ez történt, ugyanis egy olyan bank magas kockázatú bankterméket ajánlottak föl kisbefektetőknek egy bankja nevezetű spanyol bank. Másfél éve a szüleim küzdenek azért, hogy visszakapják a pénzüket. Ők ugyanis azt hitték, hogy fix, kamatozású, biztos, garantált kötvényről van szó, de ez nem így volt. Ezt eh, természetesen büntetőügyet, eh, tehát egy nyomozást indítottak el, a nyomozás még semmire sem jutott. Nem tudjuk, hogy azért történt ez, mert passzív a nyomozás, vagy eh, egyszerűen csak nem törödömség, nem tudjuk felvettük a kapcsolatot önökkel, illetve az, az Európai Bizottsággal, azt látjuk, hogy a spanyol bankrendszer rendkívül erős módon föllép azok ellen, akik bármilyen problémát támasztanak a bankok kapcsolatával, a bankok tevékenységével kapcsolatban. A szüleim kértek aztán egy bíróságot, eh, hogy lépjen föl ez ügyben, és még nem tudunk semmit erről. Nem tudjuk, hogy mi lesz ennek az egész eljárásnak a, a végen. A döntőbíróságnak a vég eredménye nem tudjuk meg mi lesz, de ugyanakkor szeretnénk az igazságunkért harcolni. Szeretnénk, hogy védve, hogy garantálva legyenek a jogaink, mint állampolgárok, mint fogyasztók. Ugyanis az a bank, amelyikben, amelyikre bíztunk a megtakarításainkat, az a bank visszaélt a bizalommal, és ellopta, elcsalta a pénzünket. És ilyenkor felmerül a kérdés, hol van a kormány, hol vannak ennek a csalásnak a felelősei? Miért nem történik semmi? És nagyon-nagyon sok kérdés merül fel még hogyan akarják az kormány intézményei, hogyha a kormány nem tesz semmit az ilyen jellegű visszaélésekkel szemben. Azt szeretnénk, hogy azok, akik kitalálták ezt a csalássorozatot, azok feleljenek is az igazságszolgáltatás előtt, és igenis azzal a súlyosbító körülménnyel, hogy mindezt védtelen emberekkel és a gazdasági válság közben tették meg. Köszönöm szépen Kampuszán asszony, és megadom a szót azon kollégáknak, akik szót kértek. Hárman kértek szót, Szelebrákhoz, és Jár úr most jelentkezik, és jó magam is szeretnék hozzászólni a kérdéshez. Pablo Szálva következik most. Köszönöm szépen, elnök úr. Az utolsó hozzászólóhoz szeretnék reagálni, Kampuszánó asszony, aki néhány hete itt volt már a szakbizottsági ülésünkön. Először is szeretném biztosítani önt a támogatásunkról, a szolidatásunkról nagyon sokat szenved, ezt az esetet már leírta. Én nem tudom, hogy eh, nem, én azt tudom, hogy nem csak ön van ebben a helyzetben, hanem nagyon sok más ember nevében beszél, aki ugyanolyan helyzetben van, mint az apja. Tud, látnunk kell, hogy ez egy igazi dráma, ez egy engedékeny törvényi szabályozásnak a következménye volt. Egy másik kormány, aki korábban vezette az országot, amelyik megteremtette ezt a helyzetet, ez a mostani kormány nem bújt el a probléma elől, hanem keresi a megoldásokat. De amint Szára mondta, ezek a megoldások döntő bíróságnál jutnak dűlőre. Galíciában történt mindez, ugye, ahol itt indult el ez a megoldás, ugyanakkor rá szeretek mutatni arra, hogy a kormány, amikor miközben keresi a megoldást a problémákra, a kormánynak a kezét megköti az Európai Bizottság és az illeték illetékes, az illetékes biztos úr, Almunia úr. Mit akarok ezzel mondani? Hogyha a kormány holnap úgy dönt, hogy azok a személyek, azok a személyek, akik úgy tűnik, hogy valamilyen módon hogyha úgy gondolnánk, az, az a döntés hozza meg a kormány, hogy visszafizeti az összes pénzt a, a, azoknak, akik, a, így, akiket így becsaptak, az Európai Bizottság ezt nem engedni. Tehát azt akarom mondani, hogy a, prób, a, a, a kormány megpróbálja megkeresni a megoldást, ugyanakkor nagyon sok korlát és nagyon sok feltételnek kell megfelelni, és elsősorban az Európai Bizottság korlátozza a megoldásokat a felelős Antonio Carrasco azt eh, jelentette ki, hogy a 70%-a az érintetteknek, tehát mindaz esetében, amennyiben bizonyított az, hogy rossz hiszeműen járt el a bank, azok vissza fogják kapni a pénzüket. Ez bizonyítja az, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy meg keresse a megoldást erre a problémája. Ugyanakkor az Európai Bizottságnál kételyek merültek föl, hogy ezek a megoldások, hogy egyes befektetők, egyes személyek, akik befektettek, azok tudták, eh, tudatában voltak annak, hogy ezek magas kockázatú termékekről volt szó, nos, ők is megkapják, eh, ezt eh, visszakapják a befektetéseiket. Ezt kell megoldani ezt a kérdést, és még egyszer ki szeretném hangsúlyozni, hogy szolidárisak vagyunk Campuszano asszonynal, a családjával, az apjával. Azt szeretném mondani, hogy nyugodjon meg, mert ezt a problémát meg fogjuk oldani. Meg fogjuk oldani azoknak a problémáját, akik jóhiszeműen jártak el, és jóhiszeműen kötöttek meg ezeket a szerződéseket. Köszönöm szépen, Szelva úr, Szukalász úr. Köszönöm, Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni a kiváló felszólalóknak, de ugyanakkor a petíciók benyújtóinak is a munkáját, hiszen nagyon pontosan mutattak rá a helyzetre, a helyzet visszásságaira, hiányosságaira, arra a helyzetre, amely egész Európában terjed, Ugyanakkor különösen súlyosan érinti hazámat, Görögországot. Két észrevételt szeretnék tenni. Az első a következő. Említették, hogy a görög statisztikai hivatal, a görög állam csalt a statisztikákkal, félrevezette a közvéleményt. Azonban meg kell vizsgálnunk a kérdést, hogy a politikusok felelnek ezért, vagy pedig a tehetetlen, inkompetens görög ö, bürokrácia. Ha az európai hatóságok ezt a, ezt a meghamisított statisztikát nem fogadták volna így el, akkor bizony ö, nem lehetett volna félrevezetni a közvéleményt. sokkal nyomatékosabban, sokkal határozottabban kellett volna fellépni. És valódi különbségek vannak nem csak a közigazgatás szintje, hanem a technológiai fejlettség tekintetében. Hogyha a 28 Európáját a 7 vezető európai országgal hasonlítjuk össze, láthatjuk, hogy a 28 tagállam a technológiai fejlettségben lemarad, messze lemarad a hét országtól, Svédország, Finnország, Németország, Hollandia és a többitől a vezető európai ipari hatalmaktól, akik a világ élvonalában vannak, míg a maradék 21 meglehetősen hátul kullog. Nos, és ez volna felvetésem lényegem, ezt a különbséget meg kell haladnunk, hiszen E különbség táptalajt ad az ellenérzéseknek is. Meg kell értetni a német és az osztrák állampolgárokkal például, hogy ők a válságból nem rosszul, hanem jól jönnek ki, esetleg nyernek is a válságból. Valóban nyereséget könyvelhettek el ezek az országok a válság következtében, ezt meg kell értetni velük. Meg szeretném köszönni ugyanakkor a spanyol petíciók szerzőinek is a munkáját, és köszönöm a spanyol újságíró felszólalását, hiszen a nyugdíjak stabilitása nagyon fontos kérdés Görögországban. Úgy áll a dolog, hogy a nyugdíj alapok meglehetősen bizonytalan gazdálkodást folytatnak. Sőt, felmerül a kérdés, hogy egész egyszerűen ki tudják-e fizetni a nyugdíjakat, tehát a nyugdíjpénztárak stabilitása komoly csorbát szenvedett, amennyiben így fogalmazhatok, hogy a stabilitás csorbát szenved. Jelzem ugyanakkor, hogy nem vagyok persze szakértője ennek a kérdésnek, nem tudom átfogóan leírni a válságot. De természettudós vagyok, volnék, és ilyen módon ellenkezem, hogy a számokat fontosabbnak tartsuk, mint az embereket, és hogy az emberekre ilyenfajta gazdasági modelleket kényszerítsünk. Ez a megközelítés ellentmond a természetnek, ellentmond az emberi lényegnek. Miközben látni kell, hogy egy új békés országban, mint Görögország, paramilitári szervezetek ütik fel a fejüket. Mire gondolok például az aranyhajnal szélsőséges szervezetre, és láttuk ezt már az európai történelem során, hogy a paramilitáris, félkatonai, akár neonáci szervezetek megszerveződnek, olyan országokban is, amelyek ma a demokrácia fő apostolaiként lépnek fel a nemzetközi színpadon. Mi több, van egy észak-európai ország, nem akarok újjal mutogatni, ahol akár a kormányig is eljutott egy ilyen szervezet. Meg kell akadályoznunk azt, hogy Európában pénzzel végezzék el azt a véres munkát, melyet az USA-ban a vérrel, vérben tobzódva végeztek el. Az Európai Unió állampolgárai támogatták az Egyesülést. Ugyanakkor ma már a lakosság 74%-a úgy gondolja, hogy Európa maga a probléma koka. Az Európai Unió lényegét, magját eh, érinti már ez a válság, és ez nem csak Olaszországot és Görögországot, hanem a többi államot is érinti szép lassan. Köszönöm, Szukalasz úr. Folytatjuk a felszólalók listájával. Szalavarakosz kollega, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Úgy hiszem, kijelenthetem, hogy nagy figyelemmel követtem a felszólalókat. Mind az előadókat, mind képviselőtársaimat, és messze menőkig egyetérthetek mindazzal, amit elhangzott. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az Európai Unió jövőbe tekintő, lelkes ideálokkal ö, vette kezdetét, így jött létre. Az alapítótyák azt mondták, hozzunk létre egy jobb Európát az európaiak számára érjük el az újraegyesített Európát. Ez létre, újraegyesített Németországot, ez létrejött, minnyáján kivettük a szerepünket ebben a munkában. Ám most a mai helyzettel szembenézve úgy látjuk, hogy nem igazán körvonalazódik a megoldás. Kiderült ugyanis, hogy a válság kezelése tönkretette a szolidaritást, és a tagállamok egymásba vetett bizalmát is megrengette. Mi több, az állampolgárok tagállamokba vetett bizalmát is aláaknázta. A jövő Európájára van szükségünk, ez az Európa nem működhet a szociális kohézió nélkül. Ezért biztosítanunk kell, hogy egyetlen tagállam se terhelje a másik tagállamot, egyetlen tagállam se akadályozza ezt az új egyesülét. Azonban sajnos a felszólalások során sok javaslatot nem hallottunk, csak a problémákat írták le. És kihangsúlyozták az újságírók szerepét is, valóban. Ö nem az újságírók, nem az újságírók, hanem éppen a közvéleménykutatók, illetve a demográfia szerepe nagyon fontos, hiszen egyre csökken a népesség száma csökkenése okán, egyre csökken a világ lakosságából kihasított részarányunk. Így a hamarosan az a világ GDP-jéből nem részesedünk többen, mint 15-18 százalékkal. Veszítünk tehát a jelentőségünkből. Ezért meg kell őriznünk a szociális kohéziót az egész térségben, máskülönben a feltörekvő országokkal nem fogjuk bírni a versenyt. Mi több, növelnünk kell a GDP-t. Ám az elmúlt öt évben nem ez történt, mi több. Ahhoz, hogy vívmányainkat megőrizzük, Erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy ne maradjunk le, ne szakadjunk le, és megőrizzük mindazt, amit elértünk. Mi több tovább is tudjunk lépni. Ennek megfelelően kell a döntéshozóknak meghozniuk fontos döntéseiket. Ne felejtsük el, Európában 25 millió ember munkanélkül, és a munkaerőpiac nem bírja őket abszorbálni, felszívni, nem bír nekik munkát adni. Nem kis szám ez, képviselőtársaim, hölgyeim és uraim, 25 millió ember tengeti életét eh, munkanélkül. És akkor még nem beszéltem a harmadik államokból bejövő, nálunk élő munkanélküliek tömegéről. Mintha erre a kérdésre senki nem talált volna megoldást. Meg lehet, hogy egy oly közös európai politikát kellene kidolgoznunk, amely többek között éppen a munkanélküliség e szorongató és fenyegető kérdésével foglalkozna, amely igyekszik e, fellendíteni a ipari termelést, a szolgáltatások ágazatát, és így méltó munkát biztosít mindenki számára, hiszen többet kell termelnünk. Ne felejtsünk el azt se, hogy a agrár mezőgazdasági termékek ára jelentősen nő a világpiacon. És mindezt figyelembe véve úgy kell politizálnunk, hogy az reális legyen. Végezetül. Általában az ideológusok azt gondolják, hogy az ő ideológiájuk, az ő világlátásuk, értelmezésük volna a legjobb. Ám ez itt eh, a csacskák eh, csacsisága, a bolondok téveigése, a félreértések színjátéka, semmi más. Nem szabad, hogy a saját álláspontunkhoz ragaszkodjunk. Köszönjük szépen, Szalabarakusz kollega. Most pedig megadom a előadóinknak a szót. Először, illetve előtte még Péter járnak adom maga szót. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender, und äh, vielen Dank an die Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet illeti a petíciók benyújtót, és nagyon jó, hogy majd ezt a meghallgatást megtartatjuk, és beszéltünk erről a témáról. Pozitívan is megpróbáltunk fogalmazni. Eh, tehát a, a, a politikusoknak azzal kell főzniük, ami van, ami az adott helyzet, és meg kell próbálni valahogy a pozitívumokat kiragadni. Éppen ezért megpróbálok egy pozitív állással, állítással kezdeni a beszédemet. Hát ez a válság, amelyen keresztül megyünk az Európai Unióban, ez tulajdonképpen egy próbatétel, itt kell bizonyítani az Európai Uniónak, hát itt nem egy wellness nyaralásra van szó, hanem azt mondtuk, hogy jóban, rosszban együtt állunk most kevésbé jók az idők, és most megmutatkozik majd, hogy az Európai Uniónak van-e annyi belső ereje, hogy kilábaljon ebből a válságból. Az igazi probléma, vagy tulajdonképpen két problémát említenék, illetve az első hozzászólóra reagálnék még előtte. A megbocsátás azzal is kezdődik, hogy a hibáinkat bevalljuk. Én ezt pedig általánosságban nagyon is hiányoltam ezt, hogy a hibákat, az elkövetett hibákat nem beszéltük meg. Hát itt nem földrengés, vagy természeti katasztrófáról volt szó, hanem volt ennek a válságnak előtörténete, és az adott kormányok igenis követtek a hibákat, és a polgáraik elég kellene lépniük, és bevallani azt, hogy mi az, amit rosszul csináltak. Ha ezt valaki nem teszi meg, akkor megértem én, hogy ez a fajta érzelet alakul ki például a petíciók benyújtása, gyártóinál is, hogy egyesek megkeresték a pénzt, másoknak pedig még, mégis másoknak kell állniuk a számlát. Még ha ez az érzés nem is biztos, hogy indokolt és alá lehet támasztani tényekkel, de érthető, hogy ez az érzés kialakul, de ugyanakkor az, hogy tovább tudjunk lépni az Európai Unióban, ahhoz párbeszédre van szükség, és, és hát igen, tudatosan a kis embereket védenünk kell itt a petíciós bizottságban, emellett ki is állunk. Azt is megmondom, hogy igen, a bankokat is támogatni kell. Németország ugye megpróbálta annak idején, illetve a Lehman Brothers bankot is megpróbálták ugye megmenteni. A németek azt mondták, hogy ez egy amerikai probléma, ott mi nem segítünk, de aztán rájöttünk nagyon gyorsan, hogy egy bank csődje sajnos nem nemzeti, hanem globális problémává nőheti ki magát. De nem, nem önmagukért, a bankok kedvéért segítettük a bankokat, hanem azért, hogy legyen a bankoknak erejük aztán a kis embereken segíteniük. És hát igen, a tisztességtelen szerződéseken javítani kell, a bizalmat helyre kell állítani, a, az ingatlan ügyletek esetében jó lenne, a kis emberek kezében maradna a tulajdonok. De hát hallottunk itt különböző javaslatokat már eddig is, viszont vannak még további napirendi pontok is. Kérdés az, hogy mi is a szolidaritás? a szolidaritásnak két oldala van. Egyrészt ott a segítség, ez természetes, magától értetődő, segítenünk kell, de ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy önmagunkon segíteni akarunk. Tehát azt kell látnunk, hogy valaki, aki segítséget kér, saját maga is szeretne tenni valamit a a javításáért. És ez a problémák, a kommunikáció igencsak hiányos volt. Azok, akik segítséget kérnek, ugye úgy érzik, hogy nem kapnak eleget, azok, akik segítenek, azok pedig úgy érzik, hogy nekik is elég problémáik van, ezt túlterheli őket. Ugye a Marshall tervet is sokszor említik, és sokszor halljuk azt, hogy nagyon rossz irányba megy a jelenlegi uniós politika, de európai szempontból, illetve keletnémetként, és tudom azt, hogy milyen nehéz csak pénzzel egy gazdaságot felépíteni. Ezért egy egyszerű egy naív kérdés merül fel számomra. Marsaltáv rendben van, jó az, hogy befektetünk, és a gazdaságot megpróbáljuk talpra állítani, de hát ez projektek kellene. Nekem az a benyomás, hogy pénz az mindig van, hát nem arra van szó, hogy Európának ne lenne pénze, és, és hát nem arra van szó, hogy Európa nem jelentette volna ki, hogy a fiatalok munkanélkülisége ellen tenni kívánna, de én európai parlamenti képviselőként mindig azt kell, hogy megállapítsam, hogy amikor konkrétumokra van szó, igen, itt a pénz, és oda szeretnénk adni, és megkérdezzük, de hol a projekt, mire adjuk a pénzt, akkor a válasz nagyon csöndes lesz, és hát így nehéz segíteni, és a befektetési tevékenységet is így lehetne konkrétumokkal jobban megalapozni. Köszönjük szépen! Péter. És mm, két panel lesz még, és alkalmunk lesz arra kövésőbbiekben, hogy visz, megkapd a szót, hogyha ezekre vissza akarsz tenni. Margaret Okennak adom meg a szót, parancsolj. Ja, tak, jeg skal, jeg skal forsøge, og tak til indledninger, jeg har... Øh. Köszönöm szépen, örülök, hogy én is szót kapok. Egy kicsit mégiscsak provokált engem az, amit elhagyom hangzott az első hozzászólótól, méghozzá Kanaliti asszonytól, mint hogy észak és dél között ekkora szakadék húzódna, tehát északi protestáns államok büntetnek, és a dél, akinek állnia kell ezeket az ütéseket. Hát én is Észak-Európából származom, méghozzá Dániából, tehát a, a, valóban Skandináviából, és mi nem gondoljuk azt, hogy a déli államokat meg kellene büntetni. Nem, nekünk saját elképzeléseink vannak, és sokan az északi országokban pontosan tudják azt, hogy a, a nagy népgazdaságok, nemzetgazdaságok igenis előnyhöz jutottak a nagy árfolyam ingadozások okán. Helmut Schmidt is elmondta ezt a németeknek, nem is olyan régiben beszélt erről ez nem új gondolat. Hát itt konstruktív kritikáról van szó, és a konstruktív kritika szól az északi tagállamokhoz is, Dániához is, a saját hazámhoz, Németországhoz is. Én úgy gondolom, hogy ami itt hibázik, az a vízió, az innováció, az innovatív befektetési stratégiák azok, amik hiányoznak jelenleg. Egyszerűen a régi iparágakra próbáltunk támaszkodni, ahol nagyon erős ám a lobby tevékenység, és hát itt nem annyira tudatos, újszerű befektetési stratégiák születtek, pedig azok igenis egész Európának segítenének. Itt tulajdonképpen átgondolatlan lefaragásokra volt szó, régi eh, módszerek alapján a régi iparágakat továbbra is el akarták kényeztetni, és hát a jelenlegi, a most lezajlott németországi parlamenti eh, választások is tulajdonképpen ezt a fajta stratégiát fogják erősíteni. Dániában is, eh, is az a helyzet, hogy le kell térnünk erről a bejáratott útról, és én foglalkoztam egy kicsit Spanyolországgal is, és eh, láthatjuk azt, hogy napról napra nő a korrupció, ez nem elfogadható, de ugyanakkor sem elfogadható, hogy kulturális különbségekről beszélünk. A korrupció nem a kultúra része, az bűncselekmény, ez nem kulturális sajátosság. És hát itt sokat lehetne tenni, például átlátható, nyitott rendszerek létrehozásával elérhetnénk itt javulást, és az, hogy a adócsalást hogyan lehet megakadályozni, e-, ezt kell közelebbről megnézni. Ez fontos az adófizető európai polgárok számára, hiszen nem szívesen fizet valaki szolidaritásból további összegeket, ha nem tudja, hogy hova folyik ez a pénz. És hát Olaszországban a helyzet még extrémek, hát itt az, e, a különböző hulladék e, katasztrofákkal kapcsolatos petíciók kapcsán láthattuk, hogy milyen mély mocsár húzódik itt meg. E, a helyi korrupció, például egy kampányai regionális miniszter, egyességet költ 531 polgármesterre, Hát e, ezek az ügyletek valóban űrletesek. Hát itt nagyon-nagyon nehéz egy ilyen rendszerben bármit is e, megváltoztatni, vagy hogyha a mafiát próbálnak tetten érni, e, hát és nagy nehézségekbe ütközne. Úgy tűnik, hogy itt nincsenek igazi komoly fellépések. Igazából csak arról van szó, hogy felszólítják a polgárokat, hogy legyenek szolidárisok, de hogyha biztosítani akarják azt, hogy az általuk befizetett pénzek ne egy fekete lyukba tűnjenek el, akkor lépni kell, hiszen az olaszországi decentralizált igazgatási rendszerek tulajdonképpen felelőtlenül költik a pénzt, maffiabarát rendszerekről van szó, és ezt kulturális sajátosságét védeni kívánja Olaszország, akkor sohasem fogunk kilábalni ebből a problémából. Tehát először is meg kell nézni, hol vannak a határaink, tudom, hogy az északi tagállamokban is vannak ilyen problémák és akadályok, de a déli tagállamokban éppen úgy, és biztos, hogy sokat lehetne tenni azért, hogy átláthatóbbá tegyük a rendszereket. Egy, én beszéltem egy Dán állampolgára, aki 30 éves Spanyolországban él, és, és hát mert tényleg már nem tudják, hogy érdemes-e még adót fizetni, vagy sem, mert átláthatatlan a rendszer. És úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne a probléma megoldásának szempontjából, hogy átláthatóvá tegyük ezt. Ezeket az ületeket nem szabad a kultúra részeként továbbra is fenntartani. Köszönöm, Alken asszony. úr is szót kérd. Viktor, légy szíves, nagyon röviden, mert utána következik a következnek a panel tagjainak, illetve a petíciót benyújtóinak, és folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarok a kultúrák és a civilizációk konfliktusáról beszélni. Hogyha a civilizációk csatájáról beszélünk, akkor bizony Európát elveszítjük. Nem mondhatjuk azt, hogy civilizációs a civilizációk ütközésének eh, következtében vannak a problémáink. Huntingtonnal nem érthetünk egyet. Európa civilizáció inkább egységes. De van itt egy szempont. Mégpedig az, hogy nem csak az országok között, hanem az országokon belül is óriási különbségek jelentkeznek. Egyre nő szegény és gazdag között a különbség sok tagállamban magában is. Tehát a kohéziós politikánk nem hozhatja meg az eredményét, hogyha túlzó takarékosságra építünk. Ez volt az első mondandom. Másrészt egyre nő a különbség a szociális csoportok között, hatalmasabb a szakadék a szociális csoportok, az állampolgárok között, mint valaha a második világháború óta. Egyre inkább nő a hihetetlenül gazdagok száma, és egyre hatalmasabb a szegény, elszegényedett eh, emberek csoportja, amely ö, eh, csoport ö, eh, egyre inkább kiterjed a középosztály fele. Tehát egy lecsúszás tanúi vagyunk. A harmadik elem pedig az, hogy az általánosan az emberek egyre szélesebb körben férnek hozzá az oktatáshoz és az egészségügyhöz. Nem csak az én hazámban, hanem más tagállamokban is egyre kevésbé, tehát egyre kevésbé férnek hozzá a egyre nagyobb néprétegek a közegészségügyi és a közoktatási szolgálatákhoz. Márpedig, hogyha ez a folyamat folytatódik, akkor ez drámailag fog kihatni a politikai establishmentre, politikai berendezkedésre. Hiszen a politikai elitek Európában nem csak azzal néznek szemben, hogy csökken a beléjük vetett eh, hit és bizalom, hanem azzal is szembe kell, hogy nézzenek, hogy egyre több radikális és anarchista csoport eh, jön létre. Mindez a válság közepette, amikor azon is gondolkoznunk kell, hogy mi történik Görögországban, vagy akár Németországban is a radikális csoportokkal, mi történik az én hazámban, mondjuk a verespataki e, bánya elleni tüntetők e, milyen szélsőségesek voltak. Egyre inkább e, tehát ékverődik a politikai elit és a nép között, és ez teljesen ellentmond az Európai Unió úttörői által követett célkitűzésnek. A kérdés az, hogyan lehet visszanyerni a közbizalmát hiszen jövő évben európai parlamenti választásokat tartanak, ez pedig egy eh, pontos képét adja majd az európai társadalomnak, hogyha a parlament idáig az abszurd megtakarítási filozófia ellenzője volt, ám a választások következtében egyre kevésbé lesz pro-európai, akkor az egész európai projekt veszélybe kerül. Ezeket a szempontokat mind-mind összességükben holisztikusan kell látni, és egy igen drámai kép rajzolódik így ki európai projektünk számára. Mit is mondott Malru? Vagy szociális lesz a közös Európa, amelyben az emberek ismét bizalmat nyernek a közös európai projektum irányába, vagy pedig európai projektünk eltűnik, megszűnik. Köszönöm, Bosszinára úr. Befejezem én ezt a fordulót, mielőtt megadnám a szőt a következő fordulónak. Visszatérve ennek a panelnek a címére, úgy gondolom, hogy mindenképpen emlékezni kell arra, hogy több mint egy évvel ezelőtt itt féltünk attól, hogy eltűnik az euró, és sok ország csökbe megy. Szerencsére most már senki nem veti föl ezt az esetőséget a tavalyi turbulencia az eltűnt, mert most már stabilizáció van, és egyre javulnak a pénzügyi piacok. Miért mondom mindezt? Logikusan azért, mert amikor egyesek azt mondják, hogy a politikusok nagyon sokat beszélnek, de nincsenek megoldások, nos, úgy vélem, hogy az intézkedések, a bevezetett intézkedések során, amelyeket be kell vezetni, és fokozatosan kell bevezetni annak érdekében, hogy megmaradjon az országok stabilitása, ugyanakkor meg kell adni az időt ahhoz, hogy bizonyos reformokat hajtsanak végre egyes Európai Uniós országok, és látjuk, hogy vannak problémák ezzel kapcsolatosan. Nos, nem szabad, hogy a túlságosan eh, gyors változás az a stabilitás elvesztéséhez vezessen. Az országomban is látjuk ezt a lehetőséget, és erről Spanyolországról sokat beszéltünk. Ez a mostani kormány egy katasztrofális helyzetet vett át az előző kormánytól 2012-ben. Ennek ellenére olyan dolgokat vezettek be többek között, például költségvetési szigorításokat, olyan költségvetési szigorításokat vezettek be, amelyek nagyon nagy eh, lemondása járt a lakosság eh, egy részéről, ugyanakkor biztosítjuk a költségvetési hiányt, az egyensúlyt, a túlzott eh, költekezést a spanyol rendszerben aztán olyan intézkedéseket, olyan reform határidőket vezettek be, amelyek rendkívül ambiciózusak, és ezek már most is éreztetik hatásukat. Például a versenyképesség javító intézkedések, azok rendkívül sokat javítottak az export szektoron. Rámutatnék arra, hogy 97 óta az elmúlt negyedében volt az első, amelyikben pluszban zárt az export-import export Spanyolországban. Nos, ezeket a kérdéseket is figyelembe kell venni, amikor beszélünk az egész helyzetről. Oken asszonynak szeretnék válaszolni, amikor Spanyolországra válaszol, tudom, hogy Oken asszony imádja az én országomat, szereti, szeret hozzászólni Spanyolország kérdéseihez. Kedves Margaret, minden egyes helyen nő a gaz, tudod, vannak nagyon furcsa törvények, nagyon abszurd. Vagy inkább azt mondanám, hogy épp éppen, hogy érthetetlenek ezek a törvények az emberi jogok szempontjából, amihez nem vagyunk hozzászokva ebben a kontinensen, és eh, önök nagyon jól tudja, hogy nagyon sok petíció van Dániából éppenséggel, és ezekkel foglalkoztunk, és ön tudja nagyon jól, hogy miről van szó, tehát mindenhol vannak ilyen visszás helyzetek, ez nem csak egy országra vonatkozóan. És most eh, nagyon röviden megadom a szót, adott a petíció benyújtóinak, akkor ugyanabban a sorrendben szólaljanak föl, mint ahogy beszéltek. Pitikári úr két percet kap, majd Molina, majd Campusano asszony, és a végén a két meghívott vendégünk fog felszólalni. Parancsolja, Pitikári úr. Eh, Köszönöm szépen. Szeretnék egy kicsit részletesebben is foglalkozni ezzel a kérdéssel. Európa alapító atyái, ugye a világháború katasztrófáját, a vérontást átélték, és úgy döntöttek, hogy szerződések megkötésével együtt kívánnak létrehozni valamit. A szerződések, az ehhez kapcsolódó jogszabályok megerősítik ugye a jogállamiságot, de a válság megkérdőjelezi most mindezt. A válságba jutott országok, mint Portugália, Spanyolország, Írország, Görögország, és így tovább, ezek az országok illetéktelenül és az Európai Unió jogával szembevenve sarokba lettek szorítva ezek az országok, és ki lettek zárva a gazdasági kormányzásból, a politika alakításából, pedig most egy új összönzésre lenne szükség gazdasági és társadalmi szempontból is, amely lehetővé tenni az így sarokba szorított, elszigetelt államok eh, helyzetét javítaná, és ezt a széttörezett Európát újra össze fogná. Nem szabad itt a demagógiának helyet adnunk, hiszen most hihetetlen mértéket öltesz, éppen Görögországban látható ez a legeklatánsabban. És Görögországban még vissza is lépett a kormány, amiatt, hogy népszavazást kívánt kiírni a meghozandó intézkedésekről, és Görögországban jelenleg olyan jogokat függesztenek fel, amelyek szerződésekben és alkotmányosan is biztosítottak a görög polgároknak. A görög kormány nem térhet el az unió által rá rót kötelezettségektől. Schäuble úr is ugye ezt eh, figyeli, hogy ezt betartják, át. itt tulajdonképpen megzsarolják a görög népet. És hát Horst Trajanbach tulajdonképpen mindenféle legitimációs elszámoltatási felelősség nélkül a nemzetközi jog által semmiképpen sem biztosított illetékességi körben jár el a trojka élén, ami országunkat itt megvetéssel kezelik és megzsarolják, és a déli tagállamok polgárainak jogait itt megsértik, az északi tagállamok itt komolyan felépnek a déliek ellen. Itt ugyanakkor egy gazdasági és emberi szempontból is ugyanazon rendszerben élünk. És úgy tűnik, hogy hogy ránk most egy művi rendszert vagy modellt kívánnak ránk kényszeríteni, és az állami vállalati finanszírozás ezzel megkérdőjeleződik, és hát kíváncsian várjuk a következő európai választásokat, hogy az Európai Bizottságnak kik lesznek majd a tagjai. És ennek az új bizottságnak itt valóban másképp kell majd fellépnie, hogy Európa polgárainak érdekeit szolgálja, valóban az európai polgárok segítsé és emberi keretek között valósítsa meg az unió céljait, és tartós garanciára van szükség, arra vonatkozóan, hogy az európai szabadságjogokat és az európai politikai rendszereket a jövőben is biztosítani fogják. Köszönöm. Köszönöm szépen, Barbara Molina úr szó két percben két tavirati stílusú üzenetet. Az egyik. Az egyenlőtlenség nem a neoliberális politikáknak egy másodlagos eredménye, hanem ez maga ennek az eredménye. Ezek a megszorító intézkedéseknek olyan költségekkel fognak járni, és már most is jelentkeznek, betegségek, szenvedésben, reményveszettség és demokrácia elvesztésében, és mert tudjuk, hogy a demokráciát meg lehet gyógyítani, de az embereket nem lehet meggyógyítani. Az emberek megbetegednek, öngyilkosok lesznek, és Szelebrákos úr hát javaslatokat kért. Én elmondtam a hármat, és ezeket megismétlem. Hallgassák meg a civil szervezeteket, a lakosságnak a hangját, az állampolgároknak a hangját. Olyan sok javaslat érkezik onnan, nem tudom most összefoglalni. A második, dolgozzanak önök, szembe, figyelembe véve a, a, a szociális vívmányokat, egészség, oktatás, e, hogyha ez, ezzel nem foglalkoznak, akkor nem lesz megoldás. Harmadik, ne hozzanak törvényeket, amelyek csökkentik az egészségügyi ellátásnak a színvonalát. Nem szabad, hogy, ez egy, hogy a közegészség az egy piac legyen, mert nem egy piac, hanem az egy jog. Egy olyan jog, amit mindenképpen meg kell védeni, és figyelnek, mert a történelem ítélkezni fog önök fölött. Köszönöm szépen, Molina úr, mivel hogy hozzám fordult Ön tudja, hogy a lakosság és kifejezi magát, a kifejezési módja a szavazás, valamikor ilyen programra, valamikor olyan programra szavaznak, de hát ez lehet, hogy tetszik, vagy nem tetszik, de a többség dönt, és a programok, amelyeket a lakosság megszavaz, azok alkalmazásra kerülnek. Ez a többségnek a döntése, és ez a szép a demokráciában más helyen, még ez a lehetőség nem áll rendelkezésre. És aztán aztán mások azt mondják, hogy viszont ott azokban az országban milyen előre haladott az egészségügy, és ön tudja, mire, nagyon jó, hogy mire utalok. Campuszano asszony, parancsoljon. Ahogy korábban említettem, kívánatos lenne és demokratikusan szükséges lenne, hogy azok az emberek, akik ezekkel a banki visszaélésekkel ezeket elkövették, azokat legalább büntetőjogilag felelősségre vonjanak. Mert ez egy ezzel példát mutatnának a társadalomnak. Amennyiben ezek a személyek nem vonják felelősségre, ez egy üzenet lesz a lakosság szemében. Én láttam, láttam, hogy ott Mátaróban, ahol én élek, ott egy platform alakult ki a preferenciális részvényekkel kapcsolatosan, és ott az érintettek eh, elsősorban nyugdíjasok voltak, 60 év felett felettiek, ők biztos nem magas kockázatú termékeknek a, tipikus vásárlói. Szomorú a helyzet. Olyan emberek, ők, akik egész életüken dolgoztak és takarékoskodtak, nos, ezt a félretett pénzt nem tudják felhasználni, mert azt lenyúlták. Remélem, hogy jövőre nem tudok ide, nem, nem kell majd visszajönnöm ide az Európai Parlamentbe, az Európai Bizottsággal beszélni, mert az apám még nem kapta meg a pénzt. Remélem, hogy mi hamarabb egy megoldást találunk erre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kampuszánó asszony, és most megadom a szót a két hozzászóló. Szeretelli, majd Szerveto úr. Szereteli asszony szeretne hozzászólni? Ehm, nem tudok persze mindenhez hozzászólni, de a engem leginkább érintő kérdésekhez hozzászólnék. Hiszen itt, hogy nem volna kulturális clash Európában. Úgy hiszem, hogy a vita, amelynek itt tanúi voltunk, ékes példáját adja annak, hogy igenis a kultúrák összeütköznek Európában. Persze minél kevésbé ismerjük egymást, annál kevésbé tudunk egymásról, ezért fontos, hogy megismerjük egymást. A szolidaritásról a német kollega két értelemben beszélt, egyetértek azzal, hogy a szolidaritás egyrészt azt jelenti, hogy mindenkinek segíteni kell a másikon, de ugyanakkor segítségre is rászorulhat, másrészt viszont az euró jó és szó teljesítő országokat kapcsol össze, és most nem folytathatjuk úgy a munkát, mint idáig, és nem mondhatjuk azt, hogy az északi országok a bölcsesség és a helyes viselkedés egyedüli tulajdonosai, a déli országok pedig csak tévednének. Nem. A két országcsoportnak együtt kell működnie. Vegyük Görögország példáját, hiszen itt vette kezdetét az euróválsága. Az eurózóna összteljesítményének teljesítményének 2%-át, a GDP-nek 2%-át és az adósságának 3%-át teszi ki, mégiscsak atombomba-szerű ö, földrengést váltott ki a görög válság, és ezért nem a görögök tehetnek. Egyszerűen meg kell értenünk, hogy milyen hibákat követtünk el, és utalok a Dán kollégára. Világos, hogy a déli országok nem végezték el a munkájukat, és az északi országok társadalmai sokkal kiegyensúlyozottabbak, sokkal szociálisabban érzékenyek, de hát ezek különböző modellek, amelyeket ezek az országok követnek. Amikor létrejött az euró bevezetéséről szóló szerződés, pontosan tudtuk egymásról, hogy kik voltunk, nem most derül ki. Éppen ezért most nem helyes azt mondani, hogy hát most látom, csak lehullott a hájog a szememről, hogy kik ezek a görögök, meg kik ezek az olaszok. A maffia, a népe, meg korruptok, ezek közhelyek, ezt látni kell, hiszen Olaszország problémája ma legalábbis meglátásom szerint nem értelmezhető a spagetti westernek közhelyeivel. Egész egyszerűen a közigazgatás egész rendszerét kell átalakítani, hatékonyabbá kell tenni, túl kell lépni a korrupción. Ezek nagyon súlyos problémák, nem működik az igazságszolgáltatás vagy pedig nem áramlik működő tőke Olaszországba. Ezek hatalmas problémák. Nem lehet ezt azt mondani, hogy persze mi volnánk az okosak, ti pedig a lusták, a láblógatók vagytok. Már csak azért sem, mert a globalizáció miatt együtt kell maradnunk, hiszen a globalizáció kihívásaival szemben egyedül, gondoljuk csak Kínára vagy az USA-ra, egyedül nem álljuk meg a helyünket. Fontos tehát, hogy egy irányba húzunk, anélkül, hogy elfelejtsük, hogy az eurozóna országai a globális világgazdaságban a legegészségesebb országok. Jobbak a, a makrogazdasági mutatók, mint az USA-ban, mint Japánban. Tehát azt hiszem, is megszaggassuk a ruháink, ruhánkat, és magamagunkat büntessük, ez hiba volna. Együtt kell maradnunk, és persze meg kell jobban ismernünk a másikat. A Ferretelli, eh, señor... Eh... Köszönöm szépen. Csereteli asszony, Szerbeta úrnak adom meg a szót. Nos, nagyon röviden szeretnék válaszolni, mivel hogy visszatértek a sztereotípekre. Aken asszony a korrupcióra helyezte a hangsúlyt. Én azt szeretném mondani. És én Spanyolországról beszélek. Mexikóban éltem, és tudom tehát, hogy mi egy korrupt ország. És Mexikot nagyon szeretem. De Spanyolországban egy sor olyan mm, mm, illegális gyakorlat történik, igazándiból arról van szó, hogy ön, amikor azt mondja, hogy a korrupció, igazándiból a korrupció most azért láthatóvá válik, mert nagyon sokat foglalkozik ezzel a bíróság, és ez jó dolog, ez nem ördögtől való dolog. Én, én pont a pozitív oldalát látom annak, hogy előkerülnek ezek a korrupciós ügyek. Igen, nem, Spanyolország nem egy korrupt ország. Nagyon sok korrupciós ügy van Spanyolországban, ez rendben van, de nagyon sokan teszik a dolgukat, az igazságszolgáltatás teszi a dolgokat, és az önök, az olyan megjegyzések, mint amit öntől hallottunk, az nem konstruktív. Nos, egyértelmű, hogy azok, akik ezeket a visszaéléseket és csalásokat kidolgozták és végrehajtották, azokat természetesen meg kell büntetni. Egyértelmű. Spanyolországban szükség van arra, hogy az oktatást javítani kell. Egyértelmű, hogy az oktatás nem működött, az utóbbi évtizedekben nem működött. Az egyetemek nem működnek, a középiskolák nem működnek, ezt a kérdést mindenképpen meg kell oldani, tudni, vissza kell menni arra, hogy ki indította el ezeket a folyamatokat, de azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy a közoktatás nem működik Spanyolországban. Hallottuk az egészségügy, a közegészségügy helyzetét, nagyon sok évtizeden keresztül a spanyolok büszkék voltak arra, nagyon sok Dán nyugdíjas is eljött Spanyolországba, hogy ott töltse a telet, mert bíztak a spanyol egészségügyben, az egészségügyi ellátásban. Azt hiszem, hogy ezt mindenképpen meg kell tartani, meg kell védeni, mert egy, egy társadalmi vívmány, és ez nagyon fontos, hogy megtartsuk. Ugyanakkor rá kell mutatni arra, hogy a politikai pártoknak és a szervezeteknek nem szabad, hogy végtelen szolgáltatásokat támogassanak a közpénzekből, ugyanis a közszolgáltatás, a szociális szolgáltatások, azok pénzbe kerülnek, és úgy gondolom, hogy a politikai pártoknak el kell mondaniuk a, az igazságot. Az, hogy nincs ingyen ebéd. Az ingyen ebéd nem létezik, mert valaki megfizeti valahol és itt összekevertük a dolgokat, amikor a választások jönnek, akkor mindenki ígér mindenfélét, és mindez növeli majd az adosságot, amit későbbi generációk fizetik majd meg. Én azt hiszem, hogy ez nem jó. Ez a mostani kormány egy kicsit jobban csinálja ezt a kérdést, kezeli ezt a kérdést, de ugyanakkor még mindig nem jutott el arra az őszintességi szintre, amit nagyon sokan követelnek és ez az egyik ok, amiért kritizálják ezt a mostani kormányt. Ennyit szerettem volna mondani. Nincs szükség arra, hogy a mostani problémák megoldására hagyjanak egy óriási nagy adosságot a gyermekeinknek nem minden rossz, vannak dolgok, amelyek megmenthetők, és ki szeretném hangsúlyozni azt, amit korábban elmondottam, mert úgy vélem, hogy a legfontosabb az egység, és nem a széttagoltság. A széttagoltság az az az út az, amelyikben ö, veszünk be, rohanunk. Köszönöm szépen, Szerveta úr, mondja az elnök. Köszönöm szépen az első panel részveveinek, a petenseknek elsősorban, akik nagyon fontosak ebben a mm, szakbizottságban, és ráterünk a második panelhoz. Nagyon szoros az időnk, Kérem tehát, hogy figyeljenek a felszólalások hosszúságára. A második panel következik tehát, a, az alcím az európai gazdasági kormányzás és a közös európai politika, gazdasági politika. Két hozzászólónk van, itt üdvözlöm Önöket, Elena Carletti a Bocconi Egyetemről, Firenzéből, és itt van Elena Flores, aki az ECFIN főigazgatóság igazgatója az Európai Bizottságban. Megadom tehát először a szót Elena Carlettinek, majd Elena Floresnek. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. Nagyon nehéz <clears throat> feladatot kaptam, hogy az új gazdasági és szabályozói keretről beszéljek. Először 20 percet adtak nekem, most ezt csökkentették 10 percre, elnézést kérek, hogyha sietek, és nincs lehetőségem arra, hogy az egész előadásomat megmutassam. Egy könyvre építem az előadásomat, amelyet John Grével és többi szerzőtársammal eh, adtunk ki, kérem forduljanak ehhez a könyvhöz, olvassák el, hogyha valami nem világos az előadásomban. Mit akarok tenni? Rövid áttekintést szeretnék adni a gazdasági helyzetről, aztán pedig két politikai válaszra, a Fiscal Compactre és a bankunióról szeretnék beszélni. És arról is beszélni szeretnék, hogy melyik a hosszú és a rövid távú kihatásai ennek a reformnak. Nem politikus, tudós, hanem közgazdász vagyok, de valamilyen módon beszélni szeretnék arról is, hogy milyen, demokrát, milyen kihatással van ez a demokráciára és a társadalomra. Kezdem előadásomat azzal, hogy hol állunk, hol tartunk a gazdaságban. Lássuk az államadóságot, lássuk a bankokat és lássuk a cégeket. Ez a kép azt mutatja meg, hogy az államok hogy vannak eladósodva. 95 és 2010 között Görögország, Spanyolország, Por- Portugália, Írország és Olaszország, úgymond a problematikus országok. Látható, hogy 2008-al mind az adósság, mind a deficit jelentősen nőtt ezekben az országokban, jelentősen meghaladva az erózóna átlagát, ez a pöttyös vonal. És jelentősen túllépték a Maastrichti kritériumokat néha akár 20%-os deficitről beszélünk, belső államadóságról beszélünk, és 150 vagy 130 a adóssága a GDP-nek, tehát az államok eladósodtak. A bankok adóssága, bankok feltőkésítése jelentősen nőtt Európában. Hogyha megnézzük a kép bal oldalát, láthatnak egy-két európai bankot, a HBSC-t, a Deutsche Bankot, a BNP Paribas, a Credit agricole és a többit. A kék vonallal pedig a tőkéjük, az eszközeik részarányát láthatjuk, a GDP-hez, a nemzeti GDP-hez hasonlítva. Az olyan bankok, mint a Deutsche Bank, a német GDP 80%-át érik el, vagy az ING Hollandiában 160%-a a tőkésítésének, a nemzeti GDP-nek. A piros oszloppal pedig az európai zóna GDP-jét látjuk, ezek a bankok nem volnának ilyen nagyok, csak a saját országukhoz képest nőttek túlhatalmasra ezek a bankok. Nem lehet ezeket nemzeti költségvetésből egész egyszerre megmenteni, ha erre volna szükség. Arra kértek, hogy hagyjak ki egy-két fóliát, ezért már is a cégekről szeretnék beszélni. Lássuk tehát az államok és a bankok helyzetén túl a cégek helyzetét, hiszen mindez kihat arra, hogy milyen hitel helyzetbe találják magukat a cégek. A két felső pöttyös vonal azt mutatja meg, hogy a kis és közös középvállalkozások Olaszországban és Spanyolországban mennyit fizetnek a hitelekért, a két alsó vonal, Németország és Franciaország vonala pedig azt mutatja meg, hogy az ő országainkban mit fizetnek a cégek az a hitelekért. 2010-ben óriási válik a különbség. A problémás országokban, Spanyolországban, Görögországban a cégek sokkal többet fizetnek, mint az erősebb gazdaságban működő cégek, mint mondjuk Franciaország és Németországban működő cégek. Például egy dél-tiroli cég sokkal többet fizet eh, egy hitelér, mint a szomszéd faluban lévő osztrák cég. Pedig az piaci helyzetük ugyanaz, tehát a cégek nem kapják meg ugyanazokat az esélyeket, és különböző alapokon, eh, alap eh, helyzetben versengenek egymással. Tehát hol is tartunk most gazdasági szempontból? Az államok eladósodtak, egy-két ország súlyosan eladósodott, ennek különböző okai vannak. Történelmi okai, például Olaszországban, vagy frissebb okai vannak Portugáliában, Spanyolországban, vagy Írországban. Jelentős a kapcsolat az államok és a bankok között, kölcsönösen kontaminálják egymást, a pénzügyi gyengeségek befolyásolják egymást, és az egységes piac nem működik, hiszen a bankok egyre kevésbé hiteleznek határon túl nyúló módon, és egyre kisebb mértékben nyújtanak hitelt. Tehát a kreditkráncsa hitel uh, csökkenés, hitel kihelyezés csökkenésének jelentésével látunk. Nem kellemes jelenség ez, hiszen emellett nő a munkanélküliség, uh, recessziós spirálba kerülnek az országok, és egy sor takarékossági intézkedést is bevezettek, és ezekről is nagy vita zajlik, hogy hatékonyak-e vagy sem. Mi több, az állampolgárok egyre inkább ellenzik a intézkedéseket nem csak az eladósodott országokban, hanem a hitelt nyújtó országokban. Egyre hangosabbak ezek a hangok, akik azt mondják, miért mi fizessük az adós országok adósságait. Milyen politikai válaszokat találtak ideig? A két fő válasz a Fiscal Compact, amely az államadóságokra vonatkozó szigorúbb korlátokat ír elő, valamint a bankunióra vonatkozó javaslat, amely szerint a bankok ellenőrzését a nemzeti szintről európai szintre kell emelni. De további reformokat is elfogadott az európai jogalkotó, illetve amelyekről most tárgyal, és ezek nagyon fontosak. Ezek főleg a pénzügyi világot befolyásolják. Egyrészt a CRD 4-es irányelv, amely ö, azt irányozza elő, hogy a bankokat jobban fel kell tőkésíteni, a, valamint a bankok tevékenységéről, lé, mértékéről, illetve a híres bónuszokról, a menedzserek jutalékairól szól ez a jogszabálytervezet. Elegendő lesz ez, lesznek -e ezek a lépések. Nos, ezek a reformok mind az eurozóna hosszú távú életképességét próbálják megteremteni, ugyanakkor a rövid távú problémákra nem keresnek megoldást. És öm, olyan ez, mintha azt mondanák, hogy így nulla pontról kezdjük a munkát. Azonban a baj az, hogy rövidtávú problémák is vannak jelensül, hogy az államok eladósodtak, a bankok gyenge lábakon állnak, fel kell őket tőkésíteni, mi több. A bankok és az államok közötti interkonnexió, kölcsönös kapcsolat nagyon erős, és amíg ezt a, ezt a három problémát nem oldjuk meg, nem tudjuk a gazdaságot fellendülő pályára állítani, és az Európa pszichológiai szétesését nem tudjuk megakadályozni, Mário Montit idéztem ezzel a szép, elgondolkodtató kifejezéssel. Ezért fontos tehát, hogy a hosszú távú intézkedések mellett a rövid távra is figyeljünk. De melyek a hosszú távú intézkedések? A Fiscal Compact voltaképpen nem annyira különbözik, nem annyira különbözik a Maastrichti kritériumoktól, itt voltaképpen az államadóságot korlátozzák. A kérdés persze az, hogy végrehajtják-e ezeket az intézkedéseket, vagy pedig visszatérünk-e abba a helyzetbe, ahol az államokat nem szankcionálták a Maastrichti kritériumok figyelmen kívül hagyása. Miért? A második fontos intézkedés a bankunió. Miért? Azért, mert a nemzeti felügyeletektől az európai felügyelet fele teszik át a felügyelet jogát, és azt látjuk, hogy a a üzleti ciklus sokkok csak 3%-os ingadozáshoz vezethetnek, a, ám a, a, a nagy bankválságok a GDP 50-60%-nyi terhet jelenthetnek a, bank, a gdp számára, a költségvetések számára, és mint hogy a bankok ilyen hatalmasokká váltak, ezért ezeket a sokkokat kell elkerülni, és ezeket kell európai szinten kezelni. Nem mondhatjuk a spanyol államnak, hogy bailout a GDP 50%-ában eladósodott hatalmasá bankjaidat. Teljesen független attól, hogy kinek a hibája, ki mit követett el, milyen kultúrában működik. Egyszerűen a tények azt mondják, hogy a bankunióra van szükség. A bankunióra van tehát leginkább szükség megítélésem szerint hosszú távon. A e bankunió három elemből áll, az SSM-ből, az egységes felügyeleti mechanizmusból, tehát a nemzeti felügyelettől az Európai Központi Bankhoz, az LKB-hez teszik át a felügyeletet. Erről döntött nem olyan régen az Európai Parlament, az SSM-ről. De további két eleme van a bankfelügyeletnek, az SRM, az egységes megoldási mechanizmus, amelyben voltak éppen azt szabályozzák, hogy ki segítsék ki a bajba jutott bankokat, valamint az Euro, European Deposit Insurance Fund, az Európai Befektet Betét Biztosítási Alap, amely voltak éppen az európai szintű betétbiztosítás szabályozná, ám ez utóbbi két kérdésről még vita sem indult igazából. Nagyon rövid idő a rendelkezésemre, éppen ezért csak annyit szeretnék mondani, hogy hosszú távon hogyha hatékony bankuniót akarunk kialakítani, akkor mind a három elemre szükségünk van. Az első és a második elemre legalábbis szükségem van, hiszen ha mondjuk az EKB, az Európai Központi Bank úgy dönt, hogy bezárat egy spanyol bankot, vagy egy bármilyen más bankot, és ezek után a spanyol vagy az olasz államnak kell kifizetni a bankodóságait. Ez mind a demokrácia szempontjából, mind a legitimitás szempontjából nagyon problematikus. Éppen ezért hosszú távon az SRM irányába kell ellépnünk, az egységes rezolúciós mechanizmus, probléma megoldó mechanizmus irányába kell ellépnünk. Egy olyan európai testületet kell felállítanunk, amelyik a bankok rekapitalizációját európai szinten oldja meg. De vannak rövid távú problémák is, amelyekről beszéltem. Nem tudom, hogy hányan tudják önök közül, hogy az egységes felügyeleti mechanizmus és az európai stabilitási mechanizmus alkalmazásának egyik előfeltétele az, hogy az Európai Bankfelügyelet és az EKB a következő hónapokban végrehajtja az Asset Quality Review-t, a betét vagy saját eszköz minőségi ellenőrzést, és a stressztesztet, a stressztettet az LKB által felügyelt 140 bank könyveit fogják átvizsgálni, és arra kérhetik a bankokat, hogy tőkésítsék fel magukat is, hogyha nem történik ez meg, akkor ezek a bankok nem kerülhetnek be az egységes felügyeleti mechanizmusba voltak éppen tehát a költségeket neutralizáljuk, és egy nulla pontról indítjuk a munkát, és azt mondjuk, hogy jól kapitalizált, jól feltőkésített bankokat állítunk fel, és a jövőben akkor a megfelelő felügyeleti mechanizmus mellett majd az európai alap ö, oldhatja meg a problémákat. Jó az a logika, ám a probléma az, hogy jelenleg még nem me- megfelelő a bankok tőkésítése. Tehát ha egy bank, vagy egy portugál, vagy akár egy német bank banktól azt kérjük, hogy tőkésítsd fel magad, például a Deutsche Bank egy jelentősen alulfeltőkésített bank, akkor mi történik? Hát a nemzeti költségvetésnek kell majd ilyen vagy olyan módon kisegítenie újra ezeket a bankokat, adóforintokból, adócentekből. Még egyszer mondom, túl nagyokká váltak a bankok. Tehát két lehetséges szenárió van vagy a minőségi ellenőrzés az AQR nem vezet eredményre, és voltak éppen minden bank átmegy a stressztesten, és ezzel szőnyeg alá söpörjük a valóságot, az igazságot, vagy pedig új tőkére lesz szükség a különböző bankokban, és a kérdés az, hogy honnan jöjjön ez a pénz. Még egyszer mondom, az egész rendszer a jövőbe tekint, de ugyanakkor a múlt adósságait is ki kell fizetni, múlt terheit is rendezni kell. Mit lehet rövid távon tenni? Az egyik kérdés, hogy szükség van-e, lehetőség van egy fiskális integrációra, egy pénzügyi integrációra, mondván, hogy tekintsünk a jövőbe, vagy pedig már most is tegyünk lépéseket a pénzügyi integráció irányába. Nagyon sok dönt, politikai döntéshozó egyre inkább síkra száll a fiskális integráció elmélyítése mellett, még az egységes felügyeleti mechanizmus megteremtése mellett azért, hogy ne csak a hosszú távú, hanem a rövid távú problémákat is megoldjuk. Hiszen ezek a pénzügyi sokok túl aszimmetrikusak és túl nagy kihatások. A kérdés az, hogyan lehet ezt végrehajtani. Egyrészt győzzük meg ha megengedik a szóhasználatát, győzzük meg az északi államokat, hogy a meglévő ESM alapokat használják, ne a jövőben, hanem már most is, a pénzintézetek közvetlen feltőkítése érdekében. A kérdés az, hogy ez ESM sem elegendő erre. Meg persze az is kérdés, hogy politikailag meggyőzhetőek ezek az országok, ez az európai GDP 5%-et teszik ki az elsőn, pedig ezek a bankok sokkal több, nagyobb részt hasonlítanak ki, mint az európai GDP 5%-a. Persze hiteleket is nyújthatnának az északi államok a déli államoknak, illetve a bankoknak, de hát ez persze nem lesz ingyen. Éppen ezért talán a kontratori vagy szerződéses formát kell alkalmazni. Mondjuk, Olaszország megoldja a közigazgatás problémáját, a politikai problémát, és egy olyan reform ágendát vezet be, amely megfelelő határidőkhöz köti a lépéseket. Vagy az LKB biztosítja a likviditást úgy, mint a múltban, de ne felejtsük el, hogy minden likviditás, amelyet az LKB biztosít, ez nem csak az európai alapokat gazdagítja, vagy más intézkedések lehetőség, és felmerül például a magánhitelezők bélénye. Már pedig láthatjuk a spanyol petíció benyújtóinak problémáját, hogy a bankok sok gyanús, vagy piszkos, vagy kockázatos papírt adtak el az embereknek. Összefoglalom. Nagyon veszélyes a kapcsolat az államok és a bankok között, és az egységes piac nem működik. Az európai piac nagyon integrált volt, és most egész egyszerűen a határokon átnyúló ügyleteket a bankok nem folytatják le. Vannak reformok, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha megnézzük, hogy hol vette kezdetét a válság, hatalmas lépéseket tett Európa annak érdekében, hogy elmélyítse az európai integrációt, ám a végrehajtást végre kell hajtani, komolyan kell venni, és a reformokat valóban teljesen végre kell hajtani, a bankunió és eh, az SRM tekintetében is valamint a betétbiztosítás tekintetében. De a legégetőbb kérdés az, hogy a, az örökség problémáját, a múlt örökségének problémáját hogy lehet megoldani a bankok és az állam költségvetése, államok költségvetése tekintetében. Tehát a rövid távú problémákat is meg kell oldani, és ehhez egy nagyon hat, erős politikai jövőképre van szükség, és bizakodó vagyok, hogy a német eh, választások megtörténtével új lendületet kap ez a folyamat, és sikerül majd az állampolgárokat is jobban kibékíteni Európával, hogyha segítünk az állampolgároknak abban, hogy meghaladják saját jelenlegi problémáikat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Carletti asszony, az előadás rendkívül érdekes volt. Most megadom a szót viszont Elena Floresnek. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy alkalmat adtak arra, hogy eljöhessek, és néhány elképzelést megvitassak önökkel, és Elena előadását is figyelmesen követtem, így most már nekem nem kell sok dolgot elismételnem, csak néhány észrevételt fűznék ehhez. Az összefoglaló utolsó részében elhangzott valami, ami nagyon fontos. Tehát nagyon fontos, hogy mind a bizottsági része, a politika kidolgozása, az, az valóban világos prioritásokra fókuszáljon. Nagyon egyszerű és világos az, hogy mit kell tennünk. Én osztom az elhangzottakat, és én azt gondolom, hogy a politika oldalon remélhetőleg sokan osztoznak ebben, és valóban megvalósítjuk ezeket a célokat. Ez nagyon sok dolgot szeretnénk megvalósítani, meg is kell ezt tenni, de előbb a prioritásokat, a legfontosabb célokat ki kell tűzni a biztosok valóban mögött állnak ennek, és próbálják a javaslatainkkal valóban ezt elérni. A második dolog, ami nagyon fontos, az az, hogy az Európai Monetáris Unió elmélyítésével kapcsolatos összes, összes eszközös javaslat történjen a, úgy, hogy figyelembe vesszük azt, hogy nagyon lassú a növekedés. És nem csak azért, mert válság van, ez egy európai tendencia. Ezt már említették talán többen is, hogy jelenleg Európában a növekedés potenciálja nagyon alacsony, nagyon lassú, az következő években kezdődik talán a fellendülés, talán, talán már látható ebből valami. Ez tehát az a környezet, ahol dolgoznunk kell, és ezek a feltételek nem újak, már korábban is sikerült kezelni ezeket a problémákat. Néhány esetben már sikerült néhány igen magas államadóságot kezelnünk, és sikerült a korlátok közé szorítanunk a GDP arányosan ezeket az adósságokat, de most a lassú növekedés környezetében kell fellépnünk. Ez most még erőteljesebb, és ez így még inkább megnehezíti a döntéshozatalt, de tisztában kell lennünk azzal, hogy ez most a helyzet. Aztán a harmadik elem, amelyet szeretnék megemlíteni, kezdettől fogva az előző eszmosere során is hallhattuk azt, hogy nagyon komolyan összezavarják azt, hogy valahokinek pénzt adunk, vagy kölcsön adunk, tehát hitelezzünk pénzt. Ez egy két teljesen különböző dolog. A strukturális alapok esetében az Európai Unió költségvetésében jutnak támogatáshoz konvergencia célok elérése céljából a tagállamok, és az ebben jelenlévő tagállamok más helyzetben vannak, mint azok, amelyeknek hitelezzünk. Tehát itt az állampolgárok fejében is tisztába kell ezt tenni, hogy a támogatás és a hitel az nem ugyanaz. Tehát ezzel akkor el tudjuk kerülni azt, hogy itt összezavarodjon ez a két fogalom. Aztán a másik észrevétel, amelyet szeretnék elmondani, az az, hogy ez a lassú növekedés, ez, ez ugye mindenki többé-kevésbé érint, most, hogy az őszi előrejelzések már kezdenek eh, napvilágra kerülni, akkor láthatjuk azt, hogy az Európai Unióban is aggasztó ez a helyzet, eh, de igazából az északi és a déli megosztottság, ez a hagyományos megosztottság most már eltűnőben van. Ezt láthattuk az előrejelzések kapcsán, hogy itt eltűnik ez a az óriási különbség, tehát változik az alaphelyzet, a kiinduló helyzet, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen okok állnak ennek a hátterében. A produktivitás hiánya, az, hogy az exportpiacokat elvesztettük, nagyon sok, nagyon erős, fontos tagállam számára, ez azt jelenti, hogy most már gazdaságilag nem ők az irányadók, itt valóban új játszma kezdődik, és ez globális szinten is megjelenik. A feltörekvő gazdaságok is megjelentek. Most már nem csak az eurozóna és Amerika áll az éren, hanem egy több pólósú gazdasági világgal állunk szemben globális szinten. Ott vannak a feltörekvő gazdaságok, vannak köztük is különbségek nyilvánvalóan. Tehát ez a háttere annak, a, amely környezetben mi most elmélyíteni kívánjuk az Európai Monetáris Uniót és a költségvetési együttműködés. Ahogy Elena is elmondta, a bankunió az elsőleges célunk, igen, ezt meg kell valósítanunk, de mi az, aminek még történnie kell szélesebb, tágabb kontextusban, kontextusban. rövid távon idén már számos elem működésbe lép, jogalkotási döntések értelmében, ugye ez a költségvetési oldalát is illeti a döntéseknek, a költségvetési egyensúlytalanságra is kitérnek ezek a jogszabályok, amelyekben a tanács és a parlament megállapodtak. Ez nem csak a válság okán fontos, de igazából a válság arra ösztönöz bennünket, hogy a költségvetésen túl is tekintsünk, hogy megnézzük mi az, ami még fontos ahhoz, hogy fellendítsük a gazdaságot, és az egyensúlytalanságokat kiküszöböljük. Ez fontos Spanyolország számára is, de a többi tagállam számára is. A válság eh, elején ugye nem ilyen óriási költségvetési problémákkal küzdöttek, más jelentette az igazi problémát, de most már ezek is megjelentek. A már ismert eszközök tehát rendelkezésünkre állnak, hiszen a döntéshozatai folyamatban önök is részt vettek, tudják, hogy milyen eszközeink vannak. Most működtetni kell ezeket, végre kell hajtani ezeket, hát most eh, éppen a közepén vagyunk ennek a folyamatnak. Kérdés kérdés, hogy ezek működnek-e? Igen, én úgy gondolom, hogy működni fognak. Úgy gondolom, hogy valamennyi érintett, valamennyi tagállam érzi annak szükségét, hogy ezt eredményessé tegyük, és valóban működőképessé tegyük ezeket az eszközöket. Aztán egy további elem, amely kezd most felelni, ezek a költségvetési paktumhoz kapcsolódó elemek. Ugye elsősorban költségvetési szabályokra volt szó, de ex ante, tehát előzetes politika koordináció is megjelent már ez kevésbé vált ismerté a paktum kapcsán, de ez hát is nagyon hasznos eszköze lehetne annak, hogy a költségvetésen túl is megvitassuk a strukturális politikai stratégiákat még a döntéshozatal előtt. Itt ezt több oldalú megbeszélések során tehetnék ezt meg nem csak a bizottsággal konzultálnának, hanem a többi tagállammal is. Tehát ez is nagyon fontos eleme a költségvetési paktumnak. Mi a bizottságban azon gondolkodunk, hogyan lehetne ezt a gyakorlatban is átültetni, lehet, hogy jogszabályi keretek között fogjuk tudtuk ezt megvalósítani. Most egyfajta próba folyamatot indítottunk el a tagállamokkal, hogy megnézzük ezt hogyan tudna működni, és akkor az év végén ennek alapján úgy gondolom már jobban látni fogjuk azt, hogy hogyan lehet ezt az előzetes koordinációt megvalósítani. Tényleg a struktúrális reformok megvitatása lenne a cél, mielőtt a döntések eh, megszületnének. Tehát ez, eh, szeretnénk, ha nem csak egy homályos ötlet maradna, hanem szeretnénk konkrétizálni, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, és a politikai ajánlások eh, szempontjából is ezek fontosak, ugye a tagállamok konkrét problémáik vonatkozó ajánlások tekintetében. És aztán idén először most össze a költségvetés tervezet kapcsán is ezt a konzultációt meg fogjuk valósítani. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos, hogy most először a tagállamok be fogják nyújtani az Európai Uniónak a költségvetés tervezeteket, még mielőtt elfogadná az adott ország parlament a költségvetés, és akkor a bizottság megvizsgálja, hogy az által adott ajánlásoknak mennyiben felel meg a költségvetés tervezet. És ez a fajta előzetes ex ante konzultáció egyenként zajlik a tagállamokkal, és az eurózóna szempontjából is nyilvánvalóan ez fontos, de az unió egészére nézve is fontos következtetéseket levonni, hogyha egyenként megvizsgáljuk a tagállamok költségvetését, meg kell nézni, hogy a költségvetés nem csak az adott ország számára mit jelent, hanem az eurozóna számára, az unió egészére, és, és mielőtt a költségvetést elfogadják, milyen véleményt lehet erről nyilvánítani uniós oldalra. Fontos tehát ez a, az elszámoltathatóság, és ezt is szolgálja az tehát hiszen a költségvetési felelősség nyilvánvalóan a, a nemzeti parlamentek hatáskörébe tartozik, de itt unió szinten jó lenne, hogyha szintén megjelenne ez a konzultáció, és az itt lefolytatott konzultációnak utat kell aztán találni a parlamenti döntéshozatalba az adott országban. Hosszú távon a blueprintként ismert bizottsági dokumentumban találtuk a legfontosabb elemek, ezt tavaly hozta nyilvánosságra az Európai Bizottság, amelyben megfogalmazta, hogy az Európai Unió jövőjét hogyan szeretné látni. Nagyon sok elem a költségvetési unióval kapcsolatban már ér, életbe lépett, de vannak olyan elemek is, amelyek inkább hosszú távon fognak megvalósulni. És ezek közé tartozik az is, hogy a politikai prioritásokat hogyan határozzák meg az Unióban, és úgy gondolom, hogy az eszmecsere első részében erről már esett néhány szó. Jelenleg vannak politikai ajánlások a bizottság részéről, amelyeket az egyes tagállamoknak fogalmaz meg, de a tagállamok kezében van az, hogy döntéseket hozzanak. Hogyha például egy költségvetési célt kell betartani, a, a, a kormány azért dönthet úgy is, hogy ő más szeretne, és az ajánlásnak nem tesz eleget. Én például reggel hallottam, hiszen részt veszek sok uh, spanyol eszmecserén, hallottam, hogy ők is itt ezt vitatják meg, hogy hogyan lehet ezeket az ajánlásokat megvalósítani. Nem csak egy útja van ennek, a költségvetés különböző képpen lehet megvalósítani a költségvetési célokat, és kiadási vagy bevételi oldalon is meg lehet valósítani. Tehát itt be kell tartani a célokat, a célértékeket, de ugyanakkor a szociális következményeket is szem előtt kell tartani nem csak szociális okokból fontosak ezek, hanem a növekedés szempontjából is jelentősek lehetnek ezek a következmények. És hát a különböző alkalmazkodási intézkedések költségeit meg kell valahogy osztani, igazságosan kell ráterhelni a különböző területekre. Tehát ez egy fontos kérdés, hogy hol lehet a költségvetési célértékeket elérni ehhez fontos, hogy milyen politikai prioritásokat határozunk meg, és az Európai Gazdaság és Monetáris Unió jövőjének felvázolása szempontjából érdekesen elgondolkodni, hogy esetleg a parlament határozza meg az Európai Parlament a politikai prioritásokat, hiszen itt a költségvetés mindig, vagy részben politikai döntéseknek is a tükre. Aztán, ami a költségvetési szolidaritást illeti, a bizottsági dokumentumban eh, már olvashatták, hogy itt egyfajta költségvetési kapacitást kellene felépíteniük a tagállamoknak, és talán uniós szintű stabilizációs eszközre is, is szükség lenne, hogy a különböző nehézségekre uniós szinten lehessen reagálni. Elena is bemutatott néhány ezzel kapcsolatos javaslatot és elképzelést, Egyelőre még most nehéz megítélni, hogy konkrétan ezt hogyan lehetne megvalósítani. Ez a szerződéses megoldás, ez érdekes ugyan, de sokszor a gazdaság teret nyer, majd a szolidaritás pedig háttérbe szorul, de jó lenne mindkettőt szem előtt tartani. Legalábbis a bizottság részéről mi azt szeretnénk, hogyha nem egy teljesen új folyamatot hoznánk létre, nem szeretnénk újabb és újabb dolgokat találjunk ki és honosítsunk meg, hanem inkább arról lenne szó, hogy a tagállamok ugye számos ajánlást kapnak a bizottság részére, és aztán a tagállamok határozzák meg, hogy hogyan kívánnak ennek eleget tenni, milyen politikai döntéseket hoznak ennek érdekében. És a kidolgozott reformprogram, vagy ennek a reformprogramnak egy része egyfajta szerződésé válhatna, a tagállam és a bizottság között uniós szinten, és akkor ez, fajta, ez egyfajta szolidaritási finanszírozást is biztosítana a tagállam számára, hogy a strukturális reformokat meg tudja valósítani. Ez működhetne, ez lehetne az első lépés a költségvetési kapacitás felépítésének útján, de én, nekem az a benyomásom, hogy ez a az elképzelés még nem igazán forta ki magát, talán a következő hónapokban sikerül ezt még jobban kidolgozni. Itt sok minden függ attól, hogy a tagállamok hogyan állnak ehhez. Amennyit eh, hallottam a különböző vitákon, hát az eh, úgy látom, hogy hogy sokan félnek attól, hogy a szerződések nagyon gyorsan megszületnének, de a szolidaritási finanszírozás vagy a szolidaritás biztosítása nem biztos, hogy ugyanilyen gyorsan követné a szerződés megkötésed. Hát ennyit arról, hogy mi most hol tartunk. Hát ez nem volt egy teljes áttekintés, de hát korlátozott volt az időm. Ennyit tudtam elmondani. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Äh, auch vielen Dank für die... Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy korlátozta az idejét a felszólalás során, hiszen nagyon sűrű a napirendünk. Láthatják, hogy az elnökök is váltják egymást. Kérem, következő felszólalóként eh, a fiatal európai föderalisták elnökét, eh, eh, hogy Pauline Gressant, hogy ragadja meg a szót öt percben. Euh, le président, euh, je suis... Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és felvázolhatom a fiatalok álláspontját, akik Európában vannak gazdaság és tudományokból tanulok, és az európai föderalisták nevében fogok beszélni. Benyújtottunk egy petíciót az Európai Parlamenthez a Lisszaboni szerződés alapján. Szerettünk volna ennek a szerződésnek egy revízióját elérni annak érdekében, hogy valóban létrejöjjön egy európai pénzügyi egység az Európai Unió vívmányait figyelembe véve. Úgy döntöttünk, úgy gondoljuk, hogy a kormányok közötti megállapodások azok szükségesek, ugyanakkor a hiányzó pénzügyi egység, ez mindezt megakadályozza, hogy létrejön egy valóban egységes Európa, és ehhez szükség van arra, hogy egy politikai kezeményezés legyen mi arra ösztönöztük a, a hatóságokat, fordultunk, hogy ezt, ezt a kezdeményezést támogassák, ugyanakkor rámutatnék arra, hogy nagyon kevés európai képviselő van, és nagyon, nagy, nagyon sajnálom, hogy itt a teremben nincsenek itt az európai képviselők. Miért van szükség erre az európai pénzügyi egységre? Azért, mert rámutatta a válság arra, hogy túlságosan e, szétvált államok, ezek az egységek nagyon nehezen tudják az megoldásokat megadni mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a válság hatásai sokkal messzebbre mutatnak, mint ez a másodlagos törvénykezés. Mi úgy gondoljuk, hogy mindenképpen gazdasági fiskális uniót kell létrehozni Európában. Elhangzott már korábban többször ma reggel, hogy a válság megerősítette az európai lakosságon belüli kétjéjeket az Európai Unió hatáskörére vonatkozóan. Ez minden mindenképpen túl kell mutatni az tagállamok szétszagoltságán, hanem egy egységet kell létrehozni fiskális szempontból. Barroso úr maga mondta, hogy az Európai Unió nem rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyek szükségesek arra, hogy ezt a helyzetet megoldjuk rámutattok arra a tényre, hogy a részleges megoldásoknak az ideje lejárt egy fenntartható fiskális unió, egy, egy, egy fenntartható Európai Unió szüksége van a banki egységre, a fiskális egységre és a pénzügyi egységre. Szükség van arra, hogy bátor döntéseket hozzunk. Egy fiskális uniónak szüksége van arra, hogy megfelelő ellenőrzéseket gyakorolhasson a tagállamok költségvetései annak érdekében, hogy támogassa azokat az országokat, amelyek nehézségbe kerülnek. A politi- politika egység nem csak azt jelenti, hogy egy sor találkozom találkoztak az államfők, hanem szükség van arra, hogy egy valóban létező európai kormányzás létrejöjjön. Miért van szükség az eh, közös európai fiskális és eh, gazdasági egységre? Ez olyan, mint a tojás vagy a tyúk esete. Melyik volt előbb, melyik volt később. Szükség van mindkettőre arra, hogy tovább lépünk. Ez három dolgot jelent. Először is banki egység, pénzügyi egység és politikai egység. A banki egység, mint ahogy korábban is elhangzott, egy olyan út, amelyik garant garanciát jelent, és szükség, és ezáltal meg lehet az európai bankok rekapitalizációja egy felügyelő, egy egységes felügyelet legyen ez eurozónában, amelyik révén megelőzhető a kockázat a banki szektor részéről. A közös piacnak ki kell teljesedni, és ehhez szükség van arra, hogy megfelelő banki, egységes banki háttér legyen annak érdekében, hogy megfelelő legyen a, munka, az munkavállalók áramlása is a fiskális egység. A fiskális egység szükséges, enélkül nem lehet egy egységes Európa. Szükség van a forrásokhoz. Az Európai Uniót föl kell fegyverezni ezzel megfelelő módon annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a különböző tagállamoknak, a kormányainak a szeszélyei az eurobondok, az eurokötvények, az Európai Uniónak lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy ki eh, adjon ilyen ilyen kötelezettségeket annak érdekében, hogy olyan akciókat indítson el, amire szükség van a 2020-as célkitűzés elérésére is például olyan eurobondok, eurokötvények kiadására lehetne szükség, amelyik energetikai, közlekedési, köz, összeurópai tervek végrehajtására szükség van. Politikai, határozott eh, akaratra van szükség, szolidaritási mechanizmusokat is be kell vezetni annak érdekében, hogy megfelelő módon szét tudjuk osztani az ilyen akcióknak a költségeit, annak érdekében, hogy a gyengébbeket tudunk, tudjuk támogatni az erősebbek segítségével de mindez csak akkor lesz lehetőség, lehetséges, hogyha megvan a megfelelő politikai egység. Megfelelő módon kell az Európai Unió legitimitását is megalapozni nem egy föderális kormányzatnak a felelőssége és a mozgástere megfelelő kell, hogy legyen. Egy politikai egység kell mindenképpen annak érdekében, hogy az demokrácia biztosítva legyen egész Európában. Annál is inkább, mert az utóbbi években meghozott döntések marginalizálták az a mm, a tagállamokon fölötti intézményeket, elsősorban az Európai Parlamentet, már pedig az Európai Unió az egyetlen olyan intézmény, amely létre tud hozni egy kormányok fölött álló egységes gazdaságot létrehozó intézményt, amelyikhez minden mm, szervezet tartozna. Egy, egy egységes fiskális politika, egységes gazdasági politika szükséges. Ez elég lesz ahhoz, hogy egységbe hozza a piacokat, és a bizalmat növelje az európai tervez, tervek iránt. A jelenlegi helyzet az európai közvéleményben egy politikai válságot okozhat, amelyik hozzáadódna a gazdasági válsághoz. Nagyon nehéz megtalálni a megfelelő pillanatot jövőre. 2014-ben az európai lakosság szavazni fog az európai parlamenti választásoknál, és ekkor a politikai pártok felelőssége az, hogy védjék az álláspontjukat a saját választókörzetükben, hogy terjesszék az Európai Uniós tagállamok közötti szolidaritás eh, úgy, ahogy ez a Lisszaboni szerződés előírja. Ahhoz, hogy megoldjuk a válságot, szükség van arra, hogy a jelöltek, a politikai pártok, akik jelentkeznek az Európai Uniós választásokra, azok támogassák az Európai Uniót. Szükség van erre a politikai eszmecserére, és ez eh, szükség van arra, hogy ezt vigyünk egy európai eh, dimenzióra. A kihívások rendkívül eltérőek, erősek jelenleg, és ezért szükség van arra, hogy bevonjuk a lakosságot ebben az eszmecserében. Úgy gondoljuk, hogy az európai választások után, miután megtörtént az eszmecsere, megerősítjük az európai integrációt, és a következő integrációs szakaszokba be kell vonni az európai lakosságot, a civil szervezeteket, Hát egy új egy új alkotmányozási szakasz kell nyitni annak érdekében, hogy ez az egységes Európa létrejöjjön. Ja, vielen Dank, äh, das war Köszönöm szépen. Hát itt nagyon sok felvetést halltunk az Európai Parlament képviselő számára, és hát tudatosan rátért a következő Európa Parlamenti választásokra is, hiszen talán az ön frakciójában is ezekre a felvetésekre kitérhetnének. Most pedig két petícióra térünk rá. Az egyik az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank általi e, uniós sértésekről van szó a Trojka keretében. Teodoros Pitikáris nyújtotta be ezt a petíciót. Kérem, hogy három percre korlátozódjam. Köszönöm szépen a szót. Az európai politika jelentős figurái Zsiszkár, Helmut Schmidt vagy, Schmidt vagy Kostas Karamanis jelentős lépéseket tettek. És Helmut Kóról se feledkezünk meg. Ők mind azon dolgoztak, hogy Európa országai közelebb kerüljenek egymáshoz. de most már különböző nemzeti érdekek inkább széthúzó irányban dolgoznak, és ezért mindent meg kell tenni ez új egység megteremtése érdekében. A közvéleményt is fel kell készíteni az új helyzetre. Stabilizálni kell a helyzetet, és előre kell lépni. A közös fizetőeszköz, ugyanakkor a, a kölcsönös konvergenciát is kell, hogy szolgálja, és egy konfederáció irányába kell, hogy elvezessen minnyájunkat. Tekintsük példának a német újraegyesítést. Az Európai Unió Ugyanakkor nem csak az értékeket, hanem a pénzeszközeit is meg kell, hogy össze egymással gondoljunk, csak a közös támogatási projektekre. És folytatnunk kell a szolidaritás ezen politikáját. De ugyanakkor egy közös gazdaságpolitikai konvergencia csomagra is szükségünk van. Meg kell akadályozni, hogy az európai elaprózódást, atomizáció ellen fellépjünk, illetve ez ellen fel kell lépni. És ki kell tekinteni a kereskedelmi többlet, illetve deficit által körberajzolt helyzetre. Gondoljunk csak Írország példájára, amely, amely ezt mutatja meg, hogy a célkitűzéseket nem lehet csak egy-két kritériumra korlátozni, hogy ezt a bizottság tette. A fiskálpakt ugyanakkor a jogszerűség határait súrolja, hiszen az Európai Bizottság olyan jogköröket kap meg, amelyekre nem hatalmazta fel az európai állampolgár, az európai választók nem adtak erre felhatalmazást. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a cégek refinanszírozása torzul, piaci torzulásokhoz vezetett. Gondoljanak csak azokra a cégekre, akik Görögországból uh, kivándorolnak, hiszen ha Belgiumban jegyzik be magukat, jobb feltételekkel mellett kapnak hitelt, mint Görögországban. Nem szabad elfeledkeznünk az emberi jogokról és az emberi viselkedésről sem. Meg kell a, gondolkodásmódot is át kell alakítani. Az adóelkerülés és az adócsalás nem uri huncutság, nem egy kis védség, hanem nagyon súlyos bűncselekmények, melyek veszélyeztetik a költségvetések egészséges működését. Felkerül, felmerül az a kérdés is, hogy milyen szerepet játszik az Európai Központi Bank, az LKB. Az LKB nem tartozik elszámolási kötelezettséggel az Európai Parlament irányában. Mi több, a részvényeseik számára sem kell, hogy elszámoljanak, nem úgy, mint mondjuk a Görög Nemzeti Bank, akinek elszámolási kötelezettsége van a saját részvényesei irányába. Ezen közben pedig az LKB vezeti majd a európai gazdaságpolitikát, miközben nem demokratikusan elszámoltatható. Ezt is problémának tartom. Fontos tehát, hogy elszámoltathatóvá tegyük az LKB-t, épp úgy, mint a többi bankot is. Köszönöm szépen, kérem, hogy egyetlen mondatot mondjon, még egyetlen utolsó mondatot utána vége a felszólalásának. Egy mondatra megadom még a szót önnek. Köszönöm szépen, állok úr. Kijelentem, hogy nem ez a döntő kérdés. Sokkal fontosabb kérdés az, hogy az emberi alapjogokat és kultúránkat is megőrizik ez a döntő. Köszönöm az áró mondatot, köszönöm szépen. Most pedig megadom a következő betűci benyújtójának, Janez Vuk, szlovén állampolgárnak a szót, aki a pénzügyi válságról nyújtott be petíciót önél szó. Köszönöm szépen, mielőtt eljöttem volna ide, megkértek, hogy dolgozzam ki a felszólásomat írásban is, ezt megtette, de szeretnék észrevételezni néhány dolgot ezen kívül, arra vonatkozóan is, ami itt elhangzott. Sokat beszéltek a dél és az észak közötti harcról, hát én a délről származom, de be kell vallanom, hogy én nem értek egyet azzal, ami ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy itt egy küzdelem lenne, egy harc észak és dél között be kell vallanunk azt, hogy a szervezett bűnözés a fehér galéros szervezett bűnözés mértéke Dél-Európában sokkal nagyobb, mint Észak-Európában. És ez a legnagyobb problémája Dél-Európának. És úgy gondolom, hogy ez a fajta szervezett bűnözés, a korrupció tönkreteszi az Európai Uniót. Tehát itt nagyon óvatosan kell kezelni ezt a problémát, nagyon alaposan meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Én Szlovéniából származom, ott is jellemző ez a probléma. Nagyon intenzíven jelen van. De néhányan arról beszélnek, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy kilépjünk az Európai Unióból, hiszen attól félnek, hogy Szlovéniában olyan fajta jogállamiságot, olyan fajta jogrendet vezetnek be, ami miatt ők elveszítenék mindazt, amit eddig megszereztek. Tehát a szervezet bűnözés elleni politika uniós szinten kellene megvalósítani, tehát egy uniós FBI-ra lenne szükség, ha megnézem a szlovén helyzetet, ott azt kell, hogy mondjam, hogy ez megoldhatatlan ez a helyzet, tehát az országon belül senki sem fogja tudni felszámolni ezt a problémát, hiszen ezek a bűnözők mindent a kezükben tartanak a politikát, ők ellenőrzik, a közigazgatást, a médiát a kezükben tartják, az igazságszolgáltatást és minden mást is. És valószínűleg így van ez Görögországban, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban és itt tovább. Tehát úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak valóban komolyan kellene, hogy vegye ezt a problémát, hiszen ha ezt nem oldjuk meg, akkor az Európai Unió e, talán ebbe tönkre is megy. Most pedig néhány szót szólnék a petíciómról. Úgy tűnik, hogy a civilizációknak eddig, legalábbis a nyugati világban nem sikerült megoldania a pénzellátás problémáját. A pénz egyfajta közjó, amely lehetővé teszi az árucserét, és ezáltal működőképessé teszi a gazdaságot. A forgalomban lévő pénz mennyisége határozza meg a gazdasági növekedés, a foglalkoztatottság mértékét, az árak szintjét, és a begyűjtött adók mértékét, és hogyha a forgalomban lévő mennyisége túl alacsony, akkor a GDP csökken, a munkanélküliség nő, az adóbevételek csökkennek, miközben az állami kiadások megnőnek. Nyilvánvaló, hogy a monetáris politika a legfontosabb eleme a nemzeti gazdasági politikának. De ki az, aki meghatározza ezt a monetáris politikát, és ez a személy elkötelezett a közjó iránt. A monetáris rendszert ennek egy autonóm pénzügyi rendszer határozza meg. Csak kérdés, hogy a pénzügyi rendszer érdeke eh, a, valóban a, a közérdeknek felelem meg. Az én válaszom egyetemen az, hogy nem. Ez a helyzet az Európai Unióban, de az Egyesült Államokban is. Az eurózóna már évek óta leginkább válságot él át, a gazdasági növekedésén alacsonyban negatív a munkanélküliség nő, az államadóság növekszik, mivel a szociális kiadások nőnek, és az üzleti ágazat adósságos folyamatosan nő. A pénzügyi és gazdasági helyzet tulajdonképpen csak azt szolgálja, hogy a lobby érdekeit kiszolgálja. Ugyanez a helyzet az Egyesült Államokban is, ott 17 ezer milliárd dollár az államadóság mértéke, valószínűleg sosem fogják ezt az adósságot kifizetni. Itt egész egyszerűen adósság által hoznak létre új pénzösszegeket, a bankok tulajdonképpen levegőből gyártanak új pénzt, és hát a pénzügyi rendszer tulajdonképpen maga hozza létre ezt a pénzügyi válságot, azáltal, hogy a, a háztartásoknak és az államnak pénzt kölcsönöznek, de ez az adósság, ez tulajdonképpen sosem fog megtérülni. A, a bankrendszert ezt tartja el. A valódi kérdés az, hogy ki a hitelező, és ki az, aki a hitelt felveszi. A pénzügyi rendszerben a hitelező egy magán bankrendszer, miközben a költségvetési oldal a, az, aki adósként hátra marad. A pénzügyi rendszer maga teremti meg tehát ezt a gazdasági pénzügyi válságot, a magas munkanélkülösséget és a magas eladósodottságot a magángazdaságban, illetve az állami szektorban, és mindez a banki érdekeket szolgálja. Miért? Azért, mert a válság során a kereskedelmi bankok mindenféle olcsó ingatlanokhoz jutnak, ezen kívül pedig pénzt is szereznek azáltal, hogy óriási hiteleket nyújtanak a közférának, és így az államkincsát feltöltik, és így a válság tulajdonképpen valóban a aranyat érnek a bankok számára. Ebből le kell vonni a tanulságokat, és el kellene érni azt, hogy a pénzügyi rendszer határozza meg a pénzügyi politikát, a nemzetek és a kormányok kellene, hogy meghatározzák a monetáris politikát. Az, hogy ilyen nem létező virtuális pénzt hozzanak létre, ezt a jogot a bankoktól meg kellene vonni, vagy legalábbis meg kellene ezt osztani az állammal. Ez a fajta fiat pénz nem szabadna, hogy túllépjen egy bizonyos összeget, és ezt úgy kellene elosztani, hogy fel tudjuk számolni az állam eladósodottságát. Eredetileg ugye az állam joga volt az, hogy ilyen rendeleti pénzt létrehozzon, nem pedig egy autonóm pénzügyi rendszer joga, hogy virtuális pénzt hozzon forgalomba. Ez momentán gazdasági parazitaként működik, és már túl nagy részét teszi ki a GDP-nek, holott ő maga nem hoz létre ekkora mértékben értéket. Éppen ezért a megszólítási politika a rossz út. Köszönjük szépen! Köszönjük Vuk úrnak ezt a beszámolót. Akkor a harci helyzet a következő a tolmácsok még 12-re 45-ig dolgoznak, és van még három nagyra becsült kollégánk, akik szeretnének szólni. Kérem őket, hogy hogy három percben, maximum öt percben szólaljanak meg, hát mindenki kiszámolja, hogy 15 percet csak így tudunk felosztani, hogyha a önök hosszabban beszélnek, akkor már nem jut idő az eszmet cserérek. Ez tehát a helyzet. Kérném először Leinen urat, hogy elsőként szóljon a harmadik panelben. Köszönöm szépen. Köszönöm, két dologra, két-három dologra szeretnék koncentrálni felszólalásomban. Nem kérdés, hogy a válság súlyosan sérti az állampolgárok demokratikus, szociális és gazdasági jogát. Ezért üdvözlöm, nyomatékkal üdvözlöm, hogy a parlament petíció szakbizottsága foglalkozik e kérdéssel. Mi vagyunk az a testülete a Európai Uniónak, amely leginkább közel áll az állampolgárokhoz, ezért fontos, hogy megvédjük az állampolgárok érdekeit. Polingessonnal mélyen egyetértek, aki a fiatalok nevében szólalt fel, a fiatalokat súlyosan érinti a válság, és sok javaslat van arra, hogy hogyan lehet kilábalni a válságból, de ugyanakkor egy perspektívát kell biztosítanunk az embereknek is. A mi parlamentünknek kezdeményezést kell megragadnia arra vonatkozólag, hogy felmutassa a jövőképet. Megéltem a választási harcot Németországban, jövő vasárnap Ausztriában szavaznak. Újton újra mindig azt tapasztaljuk meg, hogy a nemzeti perspektívából Európáról beszélgetnek, vitáznak, ugyanakkor hiányzik a közös vita európai szintje a problémák megoldásának és a problémák felvetésének európai szintje. Éppen ezért javaslatom arra áll, hogy az új európai választások után egy konventre van szükség. Fontos, hogy az európai integráció új szintjét előkészíthessük ezen a konventen. A konvent legyen nyílt, átlátható, vonja be a civil társadalmat minden felvetésével, javaslatával több Európára van szükségünk, nem kevesebb Európára. A valutaunió egy lábon áll, de egy másik lábra van szükségünk, a pénzügyi és gazdasági unióra, végezetül pedig egy politikai uniót kell létrehozni. És nagyon rövidre fogva azt mondhatom, hogy több szolidaritási mechanizmusra és több demokráciára van szükség. Szükségünk van a gazdaság és pénzügyi politika demokratikus kontrolljára, és meg kell akadályoznunk, hogy az Európai Tanács, vagy még rosszabb esetben a Trojka döntsön mindenről, akit senki nem változtatott meg. Szolidaritásról teszek tanúbizonyságot, és befejezem itt mondandómat, hogy a kollégák is felszólalhassanak. Örülök, hogy a Petíciós Bizottság megragadta ezt a kezdeményezést, és úgy gondolom, hogy a parlament irányába és az állampolgárok irányába is világos üzenetet kell megfogalmaznunk, hogy szálljanak sikra a jogaikért, szálljunk sikra a jogainkért. Köszönöm szépen, Leinen úr, most pedig Andrew Duff kap szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez az egész délelőtti eszmecsere. A real effect of the financial and... Uh, és itt megvizsgálhattuk a pénzügyi és gazdasági válság kihatását uh, társadalmainkra, az emberek életére, több tagállamban is. Egyetértek azzal, hogy a pénzügyi a válság kezelése amely az elmúlt évben történt, megerősítette az Európai Unió vezetésének technokratikus voltát, jellegzetességét. Természetesen nagyon sok politikus van, akik ebből következtetéseket vonnának le, mi szerint, hogy vissza kell venniük az Uniótól bizonyos jogköröket és meg kell erősíteniük a nemzeti kormányzások, a nemzeti parlamentek befolyását az európai döntéshozáson, döntéshozát felett. Az európai, a nemzeti parlamentek, bíróságok és akár bankok felügyeletének felügyeletét akarják megerősíteni az EU gazdaságpolitikai fölött. Mélyen nem értek egyet egy ilyen megközelítéssel. Mi több, úgy gondolom, hogy mindennek épp a szöges ellentéte, a helyes és az igaz. Az a tény, hogy az Európai Unió szintjén a bizottság, a tanács, az eurócsoport és további eh, szervek között megoszlik a döntéshozatal hatalma, megoldandó. És ezt egy erős szövetségi kormány létrehozásával és egy pénzügyi unió megteremtésével lehet orvosolni ezt a problémát. Biztató az a vitam, az az eszmecsere, melyet ma délelőtt megfigyelhettünk, végighallgattunk. Ugyanakkor Barózó elnök felszólalása is eh, remény sugárként értelmezhető, hiszen ő a politikai unió irányába teendő lépésekről beszélt, saját a parlament ciklusa előtt, ciklusának vége előtt mondott a Barózó szükség volna lépések megtételére ezen irányban. Remélem, hogy képviselőtársaim, a pártok és a szereplők az európai szintéren elkötelezettebben dolgoznak annak érdekében, hogy körvonalazódhasson az a gondolkodás, az a vita, az az eszmecsere, amely ezen új Európát felvázolását teszi lehetővé, és remélem, hogy ezek a témák megjelennek az európai választási harcban is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Hefner kollega kapszót. Köszönöm szépen. intézkedések, intézkedések, erről hallottunk ma, hogy milyen intézkedésekkel lehet um, kilábalni a válságból, és mennyire nyugtalanítja ez az állampolgárokat. Most pedig végezetül röviden arról beszélünk, hogy hogyan lehet kilábalni a helyzetből. Gőte szárnyaló szavaival azt mondhatom, hogy nem a mit hanem hogyan keresd, ó komám, mondja az elhíresült Gőte idézete. Valóban azt nézzük tehát, hogy hogyan lehet kilábalni a válságból. Két út tárul fel előttünk. Az egyik, melynek tanúi vagyunk, hogy egyre inkább a nemzeti kormányok hajtják ellenőrzésük alá az európai politikát, egyre inkább technokrata megközelítés ez, amelyben az állampolgárok nézői szerepre szorítkoznak. Itt rejlik a dolog megoldása. Úgy hiszem, hogy a krízist, amely nem csak egy igazgatási, technikai válság, tehát ezt a krízist csak akkor tudjuk megoldani, hogyha a krízis okaira is rávilágítunk, jelesül, nem válaszolunk meg kérdéseket, melyet az állampolgárok feltesznek. Hova fejlődik ez az Európa? milyen, hogyan tudjuk az egyéni szabadságot a szolidaritással és a kölcsönös függőséggel összekapcsolni. Hogyan tudjuk a szoliditást a szolidaritással, tehát a költségvetések megbízható alapra helyezését a szolidaritással összekapcsolni. Egész addig még a kérdéseket csak nemzeti szintéren vitatjuk meg, addig Európa egyre jobban elaprózódik, hiszen az intergovernamentális megoldás, a kormányközi megoldásban egyre inkább az államok partikuláris érdeke lesz meghatározó. Nem egymás ellen kell küzdenünk, képviselőtársaim, kedves hallgatóság, nem egymás ellen, hanem egymással, egymásért kell küzdenünk. Nálam sokkal inkább szakavatottabb eh, szakértők beszéltek arról, hogy mit kell tenni, ezért erről nem is beszélek. Csak azt hangsúlyozom ki, hogy az európai szerződéseket módosítani kell, hiszen olyan megoldásokra van szükség, melyeket a szerződések nem tesznek lehetővé. Az európai szerződéseket tehát tovább kell írni, tovább kell fejleszteni, a Lisszaboni szerződés, a hatályos szerződés erre vonatkozólag egy javaslatot, egy lehetőséget biztosít, mégpedig az Európai Konvent összehívását. Hosszú ideig a szerződések továbbfejlesztését és a kormányok monopolizálták, ám hogyha most konventet állíthatnánk fel, hívhatnánk össze, lehetőségünk volna arra, hogy valóban az emberekkel, cseréljünk eszmét. Az emberekkel gondoljunk, közösen gondolkodjunk, közösen bevonva, mi több becsatornázva a civil társadalom észrevételeit, felvetéseit. A konvent, egyébként erről szól a Lisszaboni szerződés, demokratikusan állna fel, és nem zárom ki azt se, hogy a konvent egyes tagjait közvetlenül választana meg a lakosság. Amint mondjuk a polgárok egy csoportja, mondjuk százezer polgár egy javaslatot készít elő, akkor a konvent cseréljen eszvételről. Mi több, a konventnek legyen elegendő ideje, hogy készítse a javaslatát, és ne az állam és kormányfők tanácsának terjessze elő az új tervezetet, hanem bocsássa széles vitára, a szerződés tervezetét vitassák meg az érintettek, és utána pedig Európa állampolgárai szavazzanak. Ekkor értenék meg tapasztalnák meg, saját bőrükön érnék meg az európai állampolgárok, hogy igenis komoly felelősséget viselek magam is az új, szolidárisabb, demokratikusabb Európa kialakításáért nem csak az állam és kormányfők zárt ajtók mögött tanácskoznak, hanem a mi hangunkat is meghallják. Köszönöm szépen Efner kollégának. Van még valaki, aki hozzá szeretne szólni az elhangzottakhoz? az előadók Itt van egy jelentkező, nem tudom, hogy ő... Ez nyilvános meghallgatás, úgyhogy kap néhány percet ahhoz, hogy hozzászóljon az elhangzottakhoz. Merci beaucoup. Euh, Köszönöm szépen. Stella Veliki a nevem, informatikus vagyok, európai állampolgár vagyok, és nagyon rövid kérdéseim vannak hogyan lehet egy európai szerződést módosítani, hogyha van erre vonatkozó állampolgári kezdeményezés. Nagyon világos az e, rendszer, a módszer. Hogyan tudjuk a trojkát helyettesíteni egy másik rendszerrel annak érdekében, hogy azok az országok, amelyek érintettek a válságban, egy olyan Marshall tervszerűséget ajánlanak, ami, olyat, amilyet az amerikaiak alkalmaztak a második világháború után, amelyik rendkívül jó eredménnyel járt. Harmadik kérdésem, a szakemberek nagyon pessimisták. Több mint 20 millió európai lesz, akik eh, elszegényebbek lesznek a jövőben, és azt a kérdést teszek föl. Önök mit szeretnének tenni annak érdekében, hogy megakadályozzák ezt a helyzetet, mert jelenleg az a helyzet, hogy az egészségügyi és az oktatásbeli eh, megkurtítások egyre nehezebbé teszik a helyzetet. che sicuramente sono state... Igen, komoly kérdés, és ezek már korábban is elhangzottak a hozzászólók részéről az utolsó szakaszban, ebben az utolsó panelben. Nem tudom, az előadók, akik itt ülnek az elnökségi asztalon, esetleg tudnának-e válaszolni erre a kérdésre, amelyik nagyon specifikus volt? Cseretelli, vagy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 import. Tehát valóban a bankok túlságosan befolyásosakká váltak nemzeti szinten, és jó lenne, hogyha távolságot teremtenénk, így a hatalmukat is meg eh, lefaragnánk egy kicsit ebből a hatalomból, és például a biztosítási piacot is lehetne csökkenteni egész egyszerűen. Nem szabad a pénzügyi piacot szélsőségekbe kergetnünk. Ami a költségvetés és a bankuniót illetén Elenával egyet értek. Úgy gondolom, hogy a politikai uniótól még nagyon távol állunk. Itt kisebb kísérletek kapcsán is láthattuk, amikor egy reformszerződést szerettünk volna tető alá hozni. Hát ez nagyon nagy nehézségekbe ütközött. Tehát kérdés, hogy mi az a minimum, amelyel egy, még túl tud élni az Európai Unió. És aztán hosszú távon beszélhetünk politikai unióról is, hát nagyobb, tágabb értelemben, de úgy gondolom, hogy most még túl messze járunk ettől. Köszönöm szépen. Flores asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek, hiszen látom, hogy már túlszaladtunk az időnkön. Úgy gondolom, hogy a szerződés módosításában részt vehetnének az itt említett szereplők,